Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, folytathatjuk munkánkat? Nagyon súlyos délelőtt volt, de még mindig sok munkánk van. Mára. Térjünk vissza a 9-es ponthoz. Eszmecserét folytatunk Ikenard uh, nagykövet úrral, az Egyesült Államok Európai Unió mellett működő nagykövetével. Mindenek előtt üdvözlöm Önt, nagykövet úr, ezen az ülésen, és uh, köszönöm, hogy itt van, és ezt ne cserél velünk. Mint tudják, az Egyesült Államok a legnagyobb exportpiaca az Európai Uniónak, illetve a legjelentősebb kereskedelmi partnere, és az EU-USA transatlanti kapcsolatok meghatározzák a globális gazdaság állapotát. Ezért nagyon örülünk neki, hogy Ron Kirk nagykövet is eljött nemrégiben szakbizottságunkba, és most üdvözöljük A. Kennard nagykövet urat, a kereskedelmi kapcsolatokról tudjunk vitát folytatni. Egy sor kérdést megbeszéltünk Körk nagykövet úrral, a Dohai forduló perspektíváit, a Boeing Airbus kereskedelmi vitát, illetve a most folyó VTO vitát a tárgyalási folyamatot az észak-atlanti térség két partvidéke között. Csak néhány kérdést említettem. Remélem, hogy a nagykövet úr is foglalkozik majd ezekkel az aktuális kérdésekkel. Márciusban egy másik kérdés is felvetett, és kérem, hogy erre is térjen ki. Arról van szó, hogy hogyan látja ön a Dre biztos, és Michael Forman a Nemzetbiztonsági Tanács részéről májusban egy megállapodásra jutottak közép és hosszú távon milyen perspektívákkal számolhatunk az Észak-Atlanti térségben. Nagyon köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk. Nagy öröm számunkra, hogy szólni fog hozzánk, és válaszol kérdéseinkre. Meg is adom a szót, 10-15 percre maximum, hogy bevezető előadását megtegye. Aztán a képviselő kollégák kérdeznek majd. Tessék, nagykövet úr. Nagykövet mikrofonja nincs bekapcsolva. Hallanak? Igen, most már be van kapcsolva. Még egyszer köszönöm, hogy meghívott, meghívtak ma. Nagyon nagyra értékelem ezt a lehetőséget, hogy eszmét cserélhetek önökkel az Európai Unió és az USA közötti kereskedelem fontos kérdéséről. Mint tudják, egy nagyon súlyos válság idején találkozunk. Bízunk benne, hogy a második világháború óta a legrosszabb, legsúlyosabb recesszióból kezdünk kilámolni. Az euró övezet, és talán megúszza a kettős recessziót, de ez még nem biztos. Ebben a gazdasági környezetben mindenki nagyon nehéz helyzetbe eh, jutott. Az Egyesült Államokban majdnem 10%-os, 9,9%-os a munkanélküliségi ráta, majdnem 15 millió ember van munkanélkül az USA-ban, és a felük több mint fél éve. Vagyis nagyon kemény kihívásokkal állunk szemben. Az egyik példaképem John F. Kennedy azt mondta, hogy a válság történetében a veszély és a lehetőség a két főszereplő. A lehetőségeket ki kell használni, együtt kell működnünk, és elő kell mozdítani az emberek helyzetét. Úgy gondolom, hogy van ok az optimizmusra. A Lisszaboni szerződés nyilván megváltoztatta az Európai Uniós dinamikát, a különböző intézmények közötti munkamegosztást megváltoztatta, fontos jogköröket adott az Európai Parlamentnek, és az általam itt eltöltött öt hónap során megpróbáltuk elmélyíteni az Európai Parlamenttel kapcsolatainkat, új kommunikációs csatornákat nyitva az amerikai kormányjal, és nagy örömmel mondhatom, hogy kormányom tagjai nagyon érdeklődnek a parlament iránt, meg akarják ismerni a parlamentet és a parlamenti képviselőket. Ron Kirk nagykövet itt volt március végén, de egy sor más jelentős politikus is itt volt, több szenátor, külügyminiszteri, külügyminiszteri államtitkár, és a legfőbb ügyész Eric Holder, és itt kellene, hogy legyen ma, a tervek szerint, a Libe szakbizottságban szólalt volna fel itt a parlamentben, de sajnos az Egyesült Államokban kellett maradnia a mexikói öbből bekövetkezett szörnyű olajkatasztrófa miatt. Szóval Joe Biden alelnök látogatása jelentette a csúcsot, aki itt a plenáris ülésen szólalt fel az Európai Parlamentben. Szeretném a kormányom nevében megköszönni a baráti fogadtatást, amiben Joe Biden részesült. És sosem fogom elfelejteni, amikor ott a plenárison ültem, és szűnni nem akaró tapsal üdvözölték Joe Biden amerikai alelnököt Áprilisban Washingtonban voltam, az Európai Parlament Washingtoni irodájának megnyitóján vettem részt, ez is egy mérföldkő a kapcsolatainkban. Sok európai képviselő ott volt akkor Washingtonban ezen a rendezvényen, és nagyon hálás vagyok, hogy gyakran eh, utazik Washingtonba a parlamenti delegáció is, sok parlamenti képviselő jutott így el Washingtonba, és ez jó hír. Én kapcsolatainkat az EU-val úgy látom, mint egy házasság történetét. Mindenki, aki régóta házas, és akinek sikeres a házassága, tudja, hogy a nyitott kommunikáció, a kölcsönös tisztelet jelentik a jó alapokat. Az biztos, hogy a kölcsönös tisztelet megvan ma, és nagyon sok esetben jó a kommunikáció is, remélem, hogy ez folytatódik, ami azokat a területeket illeti, amelyekkel foglalkoznunk kell a jövőben, egyértelműen a kereskedelem vetődik föl elsőként, kormányaink, társadalmaink a szörnyű recesszióval küzdenek, fontos, hogy együttműködjünk, növeljük a termelékenységet, a növekedést, és az emberek számára munkahelyeket teremtsünk. továbbra is alakítjuk át a rendszereket a Lisszaboni szerződés pését követően. Még nem tudjuk, hogy ez a kereskedelmi kapcsolatokban mit fog eredményezni, de önöknek most nagyobb a körük. Ami a prioritásokat illeti a kapcsolatainkban, nagyon fontos, hogy a nem kereskedelmi jellegű akadályokra is hangsúlyt helyezzünk. A transatlanti gazdasági tanács, ahogy az elnök úr is említette, nagyon fontos fontos eszköz a gazdasági kapcsolataink előmozdításában. Michael Froman, a Nemzetbiztonsági Tanács részéről, és Karel de Groot, európai kereskedelmi biztos, nagyon hasznos találkozót tartottak májusban a következő intézkedésekre, lépésekre felkészülendő. Ez nagyon biztató volt, nyitott, érdemi tárgyalásokra került sor két felkészült csapat között, és úgy gondolom, hogy az emberek ezt sürgős kérdésnek tekintik a nem kereskedelmi akadályok felszámolását. A tech nagyon fontos, hasznos eszköz. A kereskedelem érzékeny politikai kérdés az Egyesült Államokban, és gondolom, hogy itt önöknél is. Sajnos túl gyakran mondják, amikor Amerikában eh, beszélnek az emberekkel, hogy a kereskedelem, a kereskedelmi egyezmények eh, rosszak, gyanúsak a, a, a dolgozók számára, úgyhogy a, eh, a belpolitikában is népszerűsíteni kell a VTO-t, Um, Clark uh, nagykövet uh, sokat utazott az usa és beszélt erről. Barack Obama elnök uh, meggyőződéses hívője a szabadkereskedelemnek. Azzal zárnám, hogy még egyszer köszönetet mondok, hogy itt vendégül látnak viszonylag friss a megbizatásom, még nem egészen hat hónapja érkeztem Brüsszelbe. Úgy találom, hogy nagyon érdekes időszakban, nem csak azért, mert a Lisszaboni szerződés életbe léptetésekor érkeztem, és nagyon sok új, újonnan kinevezett tisztségviselővel tudtam így találkozni az európai intézményeknél, hanem azért is lenyűgöző és izgalmas pillanat ez, mert válság van. nagyon fontos, hogy a tágabban értelmezett történelemben el tudjuk helyezni azt, amit csinálunk. Most alakítjuk ki a jövőnket. A döntéshozók, a nagykövetek, a képviselők ennek alapján kerülnek majd megítélésre. Úgyhogy szerényen és tisztelettel úgy gondolom, hogy két fontos esemény alapján fognak megítélni bennünket. Egyrészt a Lisszaboni szerződés alapján, annak alapján, hogy a Lisszaboni szerződés beváltja-e hozzá fűzött reményeket, Európát erősebbé teszi-e, döntésképesebbé, demokratikusabbá, hatékonyabb szereplővé a világban. A második pedig a pénzügyi válság. Ez a pénzügyi válság meghatározza mi időnket évek múlva el fogjuk majd mesélni gyermekeinknek, unokáinknak, hogy a 2008-as válságból miként lábaltunk ki, ki fogunk elábalni, hogyan fogunk kilábalni, ki tudja. Mindig azt fogják tőlünk kérdezni, hogy mit tettél te, mint vezető a válság felszámolásáért, a gazdaság élénkítéséért? Mit tettél a legnehezebb helyzetben lévő emberekért a társadalomban? Hogyan használtad a vezetői képességeidet, tisztségedet, hogyan tudtad félretenni a, a kis ügyeket, a részleteket, és hogyan tudtál a nagy ügyekre összpontosítani, hogy hasznos lássél az emberek számára és talán a legfontosabb a, a e, mi beszélgetésünk szempontjából, kihasználta de a Lisszaboni szerződés adta eszközöket, kihasználta de a transatlanti e, lehetőségeket a növekedés, a prosperitás előmozítására. Hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy az, ahogyan önök ezeket a kérdéseket kezelik, meghatározza majd, hogy milyen e, megítélést kapnak a jövő nemzedékektől. Tudom, hogy lejárt az időm, Joe Biden alelnök szava jutnak eszembe. Egy hónappal ezelőtt azt mondta a parlamentben, hogy az Obama adminisztráció újra figyel, figyeli a szövetségeseit, hallgatja őket, és én is ezt teszem itt Brüsszelben, nem csak ma délután, hanem állandóan, úgyhogy itt most meg is állok, és nagy örömmel várom kérdéseiket, észrevételeiket. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm nagykövet úr. Akkor hallgassuk meg az Európai Parlament képviselőjét. Daniel Kasparival kezdenénk az EPP-től. Tisztelt Kenner nagykövet úr, tisztelettel üdvözlöm Önt itt a szakbizottságunkban. Ha megengedi, akkor átváltok anyanyelvemre, mert könnyebben tudom így kifejezni magam, és Ön is tudja majd követni. Ugye a válságról beszélt bevezetőjében, és azt mondta, hogy a válságban a lehetőségeket kellene tudnunk kihasználni, de nekem nagyon gyakran az a benyomásom támad, hogy szinte alig indítunk új kezdeményezéseket, hiszen korábbi eh, válságok mindig új kezdeményezésekből tudtak kilendülni, és azért én ezeket hiányolom. És eh, a tech területén az elmúlt két év során szinte alig tettünk kezdeményezéseket, és két éve ugyan próbálkozunk a pénzügyi piacok megszabályozásával, de nem jutottunk előre, és folyamatosan ezek a lúvbalonok egyre nőnek, és mégis az az érzésem, hogy nem sikerül előbbre jutnunk. És nem sikerült Európai Parlamentként, és Európai Unióként, és az Egyesült Államokként fellépni partnereinkkel szemben, szemben, a, például Kínával, illetve Oroszországgal szemben előbbre jutni, és a WTO-n belül sem látok újabb kezdeményezéseket, amelyeket közösen tudtunk volna beindítani. Ennek ellenére én azért optimista vagyok azt illetően, hogy a már idestova két éve tartó válságot, aminek még mindig nincsen vége, talán mégis sikerül új kezdeményezések kialakításához kihasználni. Megnyitottak egy megnyitottunk egy parlamenti irodát Washingtonban. lát -e arra lehetőséget, hogy az Egyesült Államok kongresszusa Strasbourgban vagy itt Brüsszelben szintén fog nyitni valamikor egy ilyen irodát? A másik kérdés a export stratégiája Obama elnöknek, amit említett, hogy megkívánja duplázni az ide irányuló exportjait az Egyesült Államoknak, de kérdezném, hogy hogyan sikerül ezt megoldani, hiszen azt látom, hogy az Egyesült Államok Indiával és más országokkal szabadkereskedelmi egyezményeket alkuttak ki, de ez csak akkor fog sikerülni ezt a célt elérni, hogyha sikerül a piacot, a transatlanti piacot is megnyitni. Enélkül nem lesz lehetőség arra, hogy ez a cél beteljesedjen. Tehát kérdezném konkrétan, hogy lát -e arra lehetőséget, hogy ez az új cél, ez talán megtöltse a tech területét új élettel. Egy másik kérdés, hogyha közösen új projektekről beszélünk, akkor közös standardokról is szeretnénk beszélni önökkel. A külkereskedelmi eh, bizottságban a Made in eh, eh, védjegyről beszélünk, és már jó néhány éve önöknél is létezik egy ilyen hasonló szabályozás. És talán az lenne a javaslatom, hogy ennek a projektnek a keretén belül talán sikerülne találni olyan szabályozást, amelyek harmonizálhatnák az erre vonatkozó szabályokat az Unióban, illetve az Egyesült Államokban. Tehát kérdezném önöket konkrétan, hogy a következő hetek, illetve hónapok során nem tudnának-e valakit rendelkezésünkre bocsátani kapcsolattartóként, aki itt a parlamentben, az Európai Parlamentben parlamentben, vagy akár a bizottságban, vagy a tanácsban segítene abban, hogy felépítsünk egy olyan európai made in szabályozást, ami nyilvánvalóan eltéréseket is fog tartalmazni, de mégis egy harmonizáltabb lehetőséget nyújtana a cégeink számára, hogy megkönnyítse számukra szinergiák segítségével a közös munkát az Egyesült Államok és Európai Unió relációban. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, hiszen közös transatlanti piacon dolgozunk, de a transatlanti együttműködést pedig nagyon fontos, hogy közösen tudjuk megoldani, hiszen csak közösen fogjuk tudni az érdekeinket megvédeni ebben a világban. És ezért nagyon örülnék annak, hogyha ezt az eszmecserét és kommunikációt kommunikációt, párbeszédet tovább folytathatnánk. Köszönöm. Mielőtt visszaadnám a szót a nagykövet úrnak, minden frakciónak lehetőséget adnék a kérdezésre. David Martin következik a szocialistáktól és demokratáktól. Köszönöm szépen, Elnök úr, akár csak ön és Kaspári úr, én is nagy örömmel üdvözlöm itt a nagykövet urat, és hadd mondjam előtt, teljesen egyetértek azzal, hogy nagyon fontosak a kereskedelmi kapcsolatok az USA és az EU között. Négy egész két ezer milliárd dollárra rúgnak ezek, nagyon komoly a volumenje a kereskedelemnek, és fontos a válság leküzdése is. A tech folyamat, eljárás azonban engem egy kis csalódással tölt, különösen az USA, a Washington hozzáállása a kongresszusban gyakorlatilag senki nem ismerte a szövegtervezetet, kivéve azokat, akik azzal foglalkoznak. Igaz, hogy általában a kormány, az adminisztráció nagyon nyitott, sokkal nyitottabb a külkereskedelem iránt, de ez nem áll a szenátusra és a képviselőházra. Nancy Pelosi-val tárgyaltam, és kiderült, hogy a kongresszus tagjai novemberig nem tudnak külföldre utazni. Gyakorlatilag lehetetlen volt eddig is a politikai szándékot felvonultatni, hogy működjenek ezek a dolgok. A nagykövet úrtól kérdezem, hogy szerinte hogyan lehetne lelkesebbé tenni a kongresszus tagjait, az amerikai képviselőket? Mert úgy érzem, hogy az Európai Parlamentben sokkal nagyobb az érdeklődés, mint az amerikai kongresszusban azt is meg kell vizsgálni, hogy a teket hogyan lehet az új területekre kiterjeszteni, amelyekről ugye De Grucht és Michael Forman tárgyaltak, a G20-asról is szó lehessen, meg más témákról. Tehát nem csak magukról a kereskedelmi korlátozásokról lenne szó, hanem ki lehetne így bővíteni az egész EU-s a párbeszédet. We'll listen now. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nézzük akkor most az ALDE hozzászólóját, Kezek urat. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én is szeretném üdvözölni a körünkben az Egyesült Államok nagykövetét, nagyon örülök neki, és mint ahogy kollégáim is elmondták, én is úgy gondolom, hogy az EU és az USA kapcsolatai rendkívül fontosak, különösen a kereskedelem területén. Egyetértek azzal is, hogy nagyon nehéz kihívásokkal kell szembenéznünk a gazdasági válság miatt, és hogy közösek ezek a kihívások, éppen ezért közös felelősségvállalásra és közös megoldások keresésére is szükség van. És most szeretnék néhány egy kicsit specifikusabb kérdésre rátérni, és kérdezni is szeretnék. Az első kérdésem a WTO dohai ciklusának jövőjére vonatkozik. Az elmúlt héten az USA kereskedelmi felelőse Párizsban járt, és azt mondta, hogy az Obama kormány elkötelezett annak érdekében, hogy mindenképpen ambiciózus és kiegyensúlyozott eredménnyel záruljék a dohai ciklus. Most úgy tűnik, hogy az az eredmény valószínű, hogy nem fogjuk tudni túlzottan sikeresen lezárni a dohai ciklust. Eléggé nehéz helyzetbe kerültünk, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy konkrétan tudná valamit arról mondani, hogy mikor zárulhat le esetleg, méghozzá sikeresen a dohai ciklus. Ami az akta tárgyalásokat illeti, Új-Zélandban volt a legutóbbi forduló, és elkészült egy szövegtervezet, de hát figyelembe kell venni azt, hogy milyen speciális tárgyalásokról van itt szó. A parlament fel is hívta erre az Európai Bizottság figyelmét, csak hogy voltak olyan résztvevők Új-Zélandon, akik arra szavaztak, hogy az ő álláspontjuk továbbra is maradjon bizalmas, mások más állásponton voltak. Voltak, akik azt mondták, hogy csak az adott új-zélandi ülésre vonatkozó dokumentumokat esetleg nyilvánosságra lehetne hozni, de voltak, akik továbbra is a bizalmasságra szavaztak. Szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleménye, és hogy a következő tárgyalási ciklusban hogyan merül majd fel az akta kérdés. Most az ECR nevében, a konzervatívok és reformisták nevében a Szájet Kamának adok szót. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm. A nagykövetet szeretnék csatlakozni azokhoz, akik már kifejezték a köszönetüket. Nagyon szépen köszönjük mindazt, amit elmondott azzal kapcsolatban, hogy mi a véleménye rólunk. Itt ugye nem arról van szó, hogy valaki bírálja a másik felet, hanem arról, hogy véleményt formálunk. És néhány rövid megjegyzést engedjenek meg. Az első a kereskedelemre vonatkozik, illetve a kereskedelemre és a pénzügyi szolgáltatásokra, amelyről mindkét oldalon, az Atlanti óceán mindkét oldalán komoly viták folynak. Egy másik szakbizottságnak is tagja vagyok, ez pedig nem más, mint a gazdasági szakbizottság, és a hedge fundsok és a private equities témában egy új jogszabályt javasoltunk, és úgy látom, hogy az Egyesült Államok más úton indult el ezeknek a szabályozásával kapcsolatban, mint mi, sőt, a nem EU-s és az EU-s hedgefundok megkülönböztetésével kapcsolatban, illetve esetleges ellehetetlenítésével kapcsolatban is felmerültek kezdeményezések. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy mi történik majd az ADS-ekkel, illetve a hedge funds és a private equities témakörben az Egyesült Államokban. Tehát, hogyha annyira fontos mind a két fél számára a pénzügyi piac és a pénzügyi termékek kereskedelme, akkor lehet, hogy inkább össze kellene fognunk, és nem arra lenne szükség, hogy az USA is bezárja a piacát egy területen, mi meg bezárjuk a piacunkat egy másik területen, mert akkor nem jutunk előbbre. A következő téma a WTO és a Dohai ciklus, hogyha megnézzük, hogy milyen nagy a forgalom az USA és az EU között, nem lenne itt az ideje, hogy kicsit összefogjunk, és sokkal vezetőbb szerepet játszunk a WTO-ban és a világban, mint eddig? De még egy kicsit uh, beszélhetnénk a gyapott támogatásról és a mezőgazdaságról is, de ezek azt hiszem, hogy nem közös problémáink, inkább a dohai és a VTO-s témában kellene összefognunk, és itt kellene közösen vezető szerepet játszanunk. Azt hiszem, hogy mind az áruk, mind a szolgáltatások kereskedelmében ez lenne a megfelelő előrelépés. Természetesen figyelembe kell vennünk a feltörekvő országokat is, és Ugandában már három évvel ezelőtt elhangzott az, hogy a fejlődő országokban is egyre jelentősebb részt képviselnek a szolgáltatások, de még mindig a mezőgazdaság a legfontosabb. És ebből a szempontból tényleg komoly vezető szerepre kellene törekednünk együtt. Meg kellene néznünk, hogy hogyan tudunk jobban összefogni, és aztán itt van még az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodás is. A múlt héten voltam az Egyesült Államokban, és beszéltünk az usa a szabadkereskedelmi megállapodásról, és különösen a gépjármű iparról, hogy az USA hogyan járt el korrával kapcsolatban, és hogy nekünk mit kell tennünk. Tehát megnéztük azokat a leckéket, amiket az USA levonhat korrával kapcsolatban, és próbáljuk ezeket alkalmazni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Joe Higgins Gue parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az imént a nagykövet úr azt mondta, hogy az egyik legfontosabb téma, ami alapján megítélik majd a mi generációnkat, az az, hogy a gazdasági és pénzügyi válsággal hogyan tudtunk megbirkózni. Hát mindenki tudja, hogy hihetetlen profit, hajhászat és spekuláció előzte meg ezt a válságot, és hogy sem az USA-ban, sem Európában nem működött megfelelőképpen a pénzügyi piac. Elindult egy mánia, hogy liberalizáljunk és szüntessük meg a szabályokat. Ez ugyanúgy jellemző volt az USA-ra, mint az Európai Unióra, és ez volt a válság gyökere. Akkor most nézzük, hogy az Obama kormány mit tesz ezzel a helyzettel a hedge fundok óriási erővel bírnak a piacon, és még mindig ugyan olyan tevékenységet folytatnak a nemzetközi pénzügyi piacon, mint eddig. A spekuláció Görögország ellen remekül bevált, és hát most látjuk, hogy ezért milyen komoly árat kell fizetni. A szuperprofitot már lefölözték a spekulánsok, és most ott van Görögország, ahol van. Azt hiszem, hogy sem az USA-ban, sem itt Európában, például Londonban nem kezeljük megfelelőképpen a hedge fundokat, és szeretném megkérdezni, hogy mit lehet ez ellen tenni. Úgy fogalmaznék, hogy a hedge fundok és a nem megfelelően működő pénzügyi intézetek diktatúrája ellen hogyan akar fellépni az amerikai kormány. Természetesen az Egyesült Államoknak is megvannak a maga szabadkereskedelmi egyezményei, és hát az átlag ember az USA-ban azt mondja, és igaza is van, hogy nem feltétlenül az ő érdeke, hogy minél több szabadkereskedelmi megállapodás legyen, mert hát kik profitálnak ezekből? Végül az lesz, hogy csökkennek a munkabérek, és nehezebb környezetben, nehezebb helyzetben kell dolgozni az egyszerű munkás embernek. Ez történt az USA-ban, és ez történik nálunk is. Gondolom mindenki tudja, hogy a 60-as, 70-es, 80-as években az amerikai kormány megfigyelte a latin-amerikai pénzügyi piacot, és megpróbált nyitni, megpróbálta szabadabbá tenni a kereskedelmet a latin-amerikai országokkal, mert ebből óriási profitot fölöztek le az amerikai cégek. És akkor most milyen változás történt az Obama kormánynál? Tehát a kereskedelmet még mindig értékfüggetlen tényezőnek kell tekinteni, aminek inkább az emberi jogokra kellene koncentrálnia? Tehát az új kormány, az Obama kormány mit változtatott a kereskedelemhez fűződő megközelítésében? Ez lenne a kérdésem. Ugyanis az Obama kormány még mindig nagyon komoly előnyöket ad olyan országoknak, amelyek teljesen egyértelműen a szemünk előtt sárba tapossák az emberi jogokat. Számos országban, például a gázai övezetben is azt látjuk, hogy akik humanitárius segélyt próbálnak nyújtani, azokat halomra gyilkolják, és mi pedig ilyen országokkal tartunk fent kereskedelmi kapcsolatot. Vagy mondjuk itt van Honduras hogyan tudjuk megindokolni azt, hogy egy ilyen álkormányjal, egy ilyen báb kormányjal rendelkező országban nekünk ilyen komoly kereskedelmi kapcsolataink vannak. Aztán itt van most ez a legújabb olajszennyezés a mexikói öbölben, ami miatt megint óriási aggályok merülnek fel az egyszerű amerikai emberben, hogy hát kitörődik itt a környezetvédelemmel mi történik a mélytengeri fúrásokkal, például az olajfúrásokkal, figyelembe véve ezt a katasztrófát? Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Az EFD fogja zárni a hozzászólásokat. Köszönöm szépen. Hát a Harvardon végeztem, és nyolc évet éltem az Egyesült Államokban. Ez a nagy szerencse ért, William Dalmernek hívnak egyébként, és a Dartmouth College-ban is tanultam de nem azért vagyok itt, hogy ezt elmeséljem, hanem azért, hogy megpróbáljam megérteni azt, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió hogyan tudnak együttműködni, és hogy miért van az Európai Unióban annyi amerika ellenes hang. Az Európai Uniót nagyon sokan szeretnék elválasztani az USA-tól. Sokan szeretnék, hogyha saját haderőnk lenne, és nem függenénk semmilyen módon az USA-tól. Csak hogy ez szerintem aláássa például a NATO-t is, pedig ez valóban garantálni képes a békét itt Európában. Úgyhogy az Európai Uniónak meg kell vizsgálnia, hogy versenyezni kíván-e kereskedelmi szempontból az USA-val, vagy pedig összefogni vele. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy a többi frakcióbeli kolléga is a szabadkereskedelmi megállapodások mellett szavaz. Ami a befektetési alapkezelőket illeti, itt az egyik kollégám már ezzel kapcsolatban hozzászólt az imént, Természetesen nem mindig tudjuk megállítani a protekcionizmust és azt, hogy egyre több amerikai pénz kerüljön ide Európában, és hát elnézést kérek, ezzel a piac európai szereplőinek jut sokkal kevesebb lehetőség és profit. Úgyhogy csak szeretném elmondani, hogy teljesen hihetetlen még mindig, hogy hogyan gondolhatjuk azt itt Európában, hogy az hogy itt Európában is egy olyan típusú európai Egyesült Államokat kellene létrehozni, mint amilyen az USA-ban van. És akkor most nézzük a Lisszaboni szerződést, hogy mi ennek a fő célja, mit várunk erről. Nem feltétlenül a kölcsönös bizalom, mint hogy azt a, ahogy azt a nagykövet az imént elmondta, hanem inkább arról van szó, hogy az európai politikai elit európai szuperállamot tudjon itt összekomácsolni de hát ez szerintem teljesen elfogadhatatlan. És azt is meg kell néznünk, hogy egyetlen ki támogatna egy ilyen európai szuperállamot, aminek semmilyen dem- demokratikus legitimitása nincs. És lenne még egy utolsó pont. Igen, ékes szólóan az imént azt mondta, hogy az alapján fog minket megítélni a történelem, hogy hogyan reagáltunk a pénzügyi válságra de sokan, többek között az ön tanácsadója, Paul Volka is azt mondta, hogy a pénzügyi válság valóban fontos, de ez nem csak a mostani kormányzatot fogja meghatározni, hiszen ennek lesznek hatásai a jövőre nézve is. Tehát az, hogy milyen alternatív befektetési lehetőségek vannak, hogy mi történik majd a jövőben az elszámolóházakkal és a nagyobb bankokkal, az csak a jövőben fog eldölni. Ugyanúgy, mint ahogy az euró sorsa is, hogy egyáltalán hogyan működik majd az euró a jövőben, Dél-Európát úgy tűnik, hogy feláldoztuk az euró oltárán, keresztre feszítettük a dél-amerikai, a dél-európai államokat az euró keresztjére, és elnök úr még egy mondat, egyetlen mondatot engedjen meg. A nagykövet úrtól azt szeretném megkérdezni, hogy mivel az Egyesült Államok mindig azt mondja, hogy az emberek mellett áll, és nem a nomenklatúra és a az intézmények oldalán áll, hogy akkor mi a véleménye az új európai, egyáltalán nem a polgárok által megválasztott politikusokról. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Bizonyára ön is látja, hogy a kongresszusnál sokkal színesebb hangokat hallhat itt az Európai Unióban. Ez volt akkor az első kérdéskör, és megadom a lehetőséget önnek a válaszadásra. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy sor kérdést kaptam, összetett, bonyolult kérdéseket is, megpróbálok mindegyikre válaszolni. Lehet, hogy időnként összegeznem kell majd. Kaspari úr eh, kérdezett először, azzal kapcsolatosan, hogy a pénzpiacok koordinációja miként valósulhat meg. Én nem értek egyet a kérdés felvetésével. Ön azt mondja, hogy nem volt jó a koordináció a pénzpiacok tekintetében. Nyilván még jobb is lehetett volna. De úgy gondolom, hogy a 2008-as válság eh, megmutatta, hogy amikor nagyon nagy méretű válság alakul ki, az nagy eh, veszély az egész gazdaság állapotára nézve, és ilyenkor a kormányok eh, összefognak. A G20-as folyamatra gondolok itt, Eh, a kormányok, államfők összefogtak, és megadták az alapvető választ a válságra, eh, növelték a kiadási eh, ösztönzést, és rendbe tették a dolgokat. Úgy gondolom, hogy Európa is megfelelően válaszolt ezzel a drámai 750 millió dolláros eszköz létrehozásával az euróövezet válságára. Nagyon jó válaszot, lehet, hogy még gyorsabban is meg lehetett volna hozni, de mindenképpen reményre adok ott. Úgy emlékszem, hogy azt is megkérdezte, hogy a, a tech mennyiben lehet megoldás pénzügyi területen. Nos, a tech az egyetlen eszköz, egyetértek Martin úrral, hogy minnyáján csalódottak vagyunk, mert többet is el lehetne érni vele, ez egyértelmű. Ugyanakkor bíztatást ad nekem az, hogy úgy tűnik, hogy új lendületet kap ez a tech folyamat. Négy találkozóra került sor a létrehozás 2007 óta, sokat tanultunk ebből. Az utolsó találkozó, vagy átmeneti találkozó volt szerintem, mert eh, a mi kormányunk is átalakult, önöknél is, a bizottságban eh, átalakulás volt, eh, új szerepvállalók léptek színre, itt az Európai Bizottságban és az USA kormányában is. Nyilvánvaló, hogy erőfeszítések kell, hogy történjenek, hogy új élettel töltsük meg a teket. Martin úr kérdésére is válaszolva, hadd mondjam el, hogy fontos, hogy mi prioritást biztosítunk a teknek a munkatársaim eh, el fogják jutatni önöknek, hogy mi az a 35 terület, ahol a eh, tek eh, jelentős lehet. Hát persze nem lehet egyszerre mindenhol előrelépni. Válság idején hangsúlyokat, prioritásokat kell kijelölni, és a munkahelyteremtésben, a gazdasági növekedésben fontos területekre kell összpontosítani. És én úgy gondolom, hogy megvan az okunk rá, hogy bízunk benne, hogy előrelépés fog történni. Ami azt illeti, Kaspari úr kérdezte meg, hogy az USA kongresszusa akar-e irodát nyitni itt Brüsszelbe. Én nem tudom, hogy akarnak-e, nem tudom, hogy van -e erről egyáltalán szó. Ez a kongresszus döntése, én a kormányt képviselem, nem hallottam ilyenről. Az export megkettőzése. Nagyon ambíciózus célja az elnökünknek az elnök megértette, hogy ha a recesszióból ki akarjuk rángatni a gazdaságot, akkor csak az export révén érhetjük ezt el, és keményen dolgozunk ezen. Zéro összegű játszmáról van szó. A több mint 4000 milliárd dollárt tesz ki a transatlanti kereskedelem volumenje hogyha Európába többet exportálunk, az mindenkinek jó. Kazak úr tett fel egy kérdést a Dohai tárgyalási fordulóra vonatkozóan. Ron Kirk mondta nemrégiben, és az adminisztrációnknak a mantrája ez, tulajdonképpen, hogy ha a dohai fordulót sikeresen akarjuk lezárni, akkor ambiciózus és kiegyensúlyozott egy megállapodásra van szükség, és őszinte leszek, több vállalásra van szükség a fejlődő világból, különösen a fejlett fejlődő országokból, vagy harmadik világbeli országokból, Kína részéről így, ugyanis pillanatnyilag az USA szenátusa nem ratifikálná az ő tárgyalási javaslataikat nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk, hogy egy pozitívabb irányba tereljük a tárgyalásokat, és konstruktív kimenetelőek legyenek azok. Nagyon bízunk benne, hogy az ENSZ segíteni fog a kötelezettségvállalások elérésében, az EU és a fejlődő világ is tudja, hogy mire lenne szükségünk, és bízunk benne, hogy sikerül a jó irányt megtalálni. Az aktára is rákérdezett, és a tárgyalások a átláthatóságára. Hát ez egy nagyon kényes kérdés. Én nagyon sok időt töltöttem kereskedelmi megállapodások előkészítésével. Nagyon nehéz feladat, amikor az ember tárgyaló, nagyon nehéz úgy megállapodni, hogy az ember közben folyamatosan nyilvánosságra hozza az összes ötletét, gondolatát, tárgyalási ajánlatát. Persze fontos a nyitottság, hiszen a közvélemények, a társadalmak nevében tárgyalunk. Persze, ez fontos, de minden tárgyalás során kell, hogy legyen némi bizalmi tartalék, hogy az embernek ne kelljen minden kártyáját rögtön az asztalra tenni. Kemal, Kemali úr, jól mondtam a nevét? Elnézést. Azt hiszem nagyon érdekes javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy a mezőgazdasági tárgyalásokat jól lenne kimozdítani a holdpontról, Egyetértek. Úgy gondolom, hogy túlságosan leragadtunk a mezőgazdaságnál a tárgyalásokban, és ez akadályát jelenti a többi területen is az előrelépésnek. A válság körülményei között, ha valami sokat mozdíthatna a kapcsolatainkon, akkor pontosan ezek az aggasztó idegesítő mezőgazdasági kérdések, földrajzi megnevezések, GMO, klónozás, tudom, hogy ezek itt sok érzelmet keltenek. Ezek mindaddig akadályozni fogják az előrejutást, amíg nem sikerül őszintén beszélni róluk a Korea-USA szabadkereskedelmi megállapodásra is rákérdezett ön. Nem tudom, hogy milyen tanulságokat tudnék megosztani önökkel, amelyek hasznosak lehetnének. Más a dinamika, a gépjárműiparról beszélt ön. Ezzel küzdködünk, ugye a, az elnök elkötelezett, hogy megoldást találjon. Higgins úr. Egy sor kérdés vetett fel, egy sor dologra kérdezett rá. Ön szerint az Egyesült Államok a felelős a pénzügyi válság kirobbanásáért. Azt hiszem, hogy meghaladtuk azt a szakaszt, amikor arról kellene beszélni, hogy ki okozta a válságot. Szerintem most együtt vagyunk egy hajóban, és együtt kell megoldani a válságot. Családi anekdóta. Apám kisvállalkozó volt, afrikai-amerikai ként egy fehér partnerrel nehéz helyzetbe jutottak, nem tudták, hogy miből fognak megélni, és azt mondta neki a fehér partnere, hogy más hajókon érkeztünk, de most mégis egy hajóban nevezünk. Szóval így van ez, az euró övezet válsága európai eredetű? Mondhatnám, hogy az európaiak okozták, de hát ez mennyiben segít bennünket az előrelépésben? Olyan szorosan összekapcsolódott pénzügyi globális hálózat része vagyunk, hogy nagyon nehéz ebben külön-külön mozdulni. A legjelentősebb reformját hajtotta végre az USA kongresszusa a történelmünknek a nagy világválság óta és nagyon szoros koordináció volt az EU-val végig, mert ez egy összefüggő rendszer. Barnier biztos nemrégiben Washingtonban, New Yorkban járt, pontosan erről tárgyalt, és bizalommal tölt mindezzel engem a tekintetben, hogy ha nem is harmóniában, de mindenképpen koordináltan tudunk cselekedni a pénzügyi reformjaink tekintetében. Azzal sem értek egyet, mi szerint, ön szerint a szabadkereskedelmi politikánk nem veszi figyelembe az olyan témákat, mint a munkavilága vagy a környezetvédelem. Obama elnök számára fontos, hogy a környezetvédelmet mindig figyelembe vegye minden döntés, az egész adminisztráció így működik minden nap, nap mint nap az USA-ban. Dartmouth úr Izrael. Elnézést. Elnézést, Izraelről nem beszéltem. Tegnap minnyáján láttuk, hogy a nyílt tengeren milyen tragédia következett be humanitárius segítséget próbáltak Gázába eljutatni. Az elnök azonnal nyilatkozott erről. Nem tudok mást mondani, mint hogy pontosan meg kell ismernünk, hogy mi történt, mielőtt levonhatnánk a következtetéseket. Pontosan értenünk kell, hogy mi is történt, és utána lehet helyes választ adni. Mikrofon nélkül beszél Higgins úr. Nagykövet úr. Nos, meglátjuk majd, az összes tényt még nem ismerjük. Dartmouth úr. Az ön összes nyilatkozatára és kérdésére azt hiszem egyetlen észrevétellel válaszolnék azzal, hogy az Egyesült Államok kormánya nem osztja az ön eh, véleményét, mi szerint mi euroszkeptikusok lennénk. A Marshall terv óta támogatjuk az európai integrációt, nem gondoljuk, hogy ez csak Európának jó, hanem az USA-nak is jó. Az idő megmutatta, hogy ez így van, és a jövőben is támogatni fogjuk az európai integrációt ön tett egy csomó nyilatkozatot ebben az irányban, mi szerint az EU, a NATO találkozna, stb. Mi ezzel nem értünk egyet. Úgy gondoljuk, hogy az erős NATO nem összeegyezhetetlen egy erős EU védelmi kapacitással, ezt a politikát is tudjuk támogatni. Hogyha bármit kiadtam volna, kérem, hogy szóljanak, elnök úr, azt hiszem, hogy következő körre tovább léphetünk. Elnök, köszönöm szépen, nagykövet úr. Ha jól értem, akkor még néhány percig tud maradni velünk. Akkor a többi parlamenti képviselőnek is megadnám a szót. Pablo Szálber következik az EPP-től. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenek előtt én is szeretnék köszönetet mondani egy nagykövet úrnak, hogy ma délután ellátogatott hozzánk a szakbizottságba. Teljesen egyetértek önnel. A kereskedelem nagyon sok lehetőséget, alkalmat teremt. úgy gondolom, hogy a kereskedelem a világ többi részével nagyon fontos Európa számára. A történelem megmutatta, hogy az USA-val nagyon fontos jó kapcsolatban lennünk. Talán ez a legfontosabb, mindenképpen életbevágó fontosságú partner a jövőre nézve. Az új bizottság munkába állt a multilateralista párbeszéd alapján minden feltétel megvan elvileg ahhoz, hogy a transatlanti kapcsolatok jól alakuljanak. Az EU-USA kapcsolatokban az fel kellett ismernünk, hogy az USA és az EU nagyon fontos partnerek maradtak a gazdasági válság esetére. Mit tehetünk annak érdekében, hogy tovább javítsuk a helyzetet? Az Európai Unióban illetve az EU és az USA között van-e lehetőség szabadkereskedelmi övezet létrehozására? Köszönöm, hogy követ úr. Köszönöm szépen a zöldek nevében Karl Schlitter. Igen, jó napot kívánok az aktára vonatkozóan. Szeretnék egy kérdést feltenni. Nagyon tetszett az édesapjának a története. Az ő partnere ugye nem alkalmazhatta ezt a logikát jogalkotói szempontból. Most jogalkotók vagyunk, nem vállalkozók. Tudja-e, hogy nagyon sokszor mi sem férhetünk hozzá dokumentumokhoz? Hogyha mi adunk önnek egy dokumentumot, ön elfogadja-e azt, hogy mentségnek használják önt, és ne hozhassa ön nyilvánosságra? Tehát, hogyha mi kaptunk egy papírt a tárgyaló felünktől, akkor miért nem hozhatjuk nyilvánosságra? Nem kell, hogy ismerjük az önök belső gondolatait, de azt a papírt, amit önök átadtak nekünk tárgyaló partnereknek, miért nem hozhatjuk nyilvánosságra a saját normáink szerint? Második kérdés, nagyon érdekes észrevételt tett a klónozásra, hormonokra, GMO-kra vonatkozóra, és valami ilyesmit mondott, hogy irritálja ez az európaiakat Nos, az irritációk az, hogy nincs megoldva a kérdés. Könnyű lenne megoldani, mert szerintem mindenki egyetért, hogy a WTO-ban etikus, morális, környezetvédelmi alapokon lehet kereskedelmi korlátozásokat foganatosítani. Tehát a GMO közmegítélése, etikai megítélése, tudományos megítélése, vagy a klónozási egyértelmű, hogy az állatoknak fájdalmat okozunk, a hormonokkal is az a helyzet, hogy egyértelmű az elutasítottságuk. Miért nem lehet a korlátozásokat foganatosítani, és akkor nincs irritáció? Az igazán etikus értékek alapján, nem pedig a kereskedelem szempontjai alapján. Köszönöm szépen. Michael Tajrer, az Aldétől. Köszönöm elnök úr, kedves kollégák, tisztelt nagykövet úr. Köszönöm szépen, hogy eljött a nagykövet úr, és lehetőséget kapunk arra, hogy megbeszéljük az ügyeket. Én egy dologra szeretnék összpontosítani. Száz évvel ezelőtt az iparosodó országok versenyt futottak a nyersanyagért. Hosszú ideig azt gondoltuk, hogy ez a helyzet már nem áll fenn. Most nem a kőolajra és a földgázra gondolok, hanem az olyan nyersanyagokra, mint a lítium vagy a szilícium, meg más anyagokra, amelyekre a csúcs technológiának szüksége van. Ebben a szakbizottságban nagyon sokszor volt szó arról, hogy hogyan lehet biztosítani az európai cégek nyersanyagellátását. Ön szerint van-e lehetőség közös fellépésre az USA és az Európai Unió között annak érdekében, hogy a nyersanyagokért ne kelljen egymással versengeni? Köszönöm. Köszönöm szépen Helmut Rolsz részéről, tessék. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen a nagykövet úrnak, hogy eljött, és eszmét cserél velünk. Három dologra szeretnék koncentrálni, három olyan témára, ami már felmerült, de röviden szólítja fel az elnök. Tehát először is nézzük a teket, a transatlanti gazdasági tanácsot. De Gocht biztos már kimondta, hogy komoly és radikális változásokra van szükség a Transatlanti Gazdasági Tanács életében. Az önök részéről önök hogy gondolják, hogy milyen radikális változtatásra van szükség? Milyen dimenzióban lesz szükség változásra, és hogyan próbálják majd belevonni a transatlanti jogalkotási párbeszédbe a parlamenti képviselőket? Erről múlt héten Madridban is szó esett. A második témám a VTO. Tudjuk, hogy a 2000 nyolcas tárgyalások zsákutcába futottak, és sajnos az egész csomag elutasításra került. Úgyhogy ez számunkra nem éppen azt mondja, hogy rendkívül nyitottan és konstruktívan állna ehhez hozzá az Egyesült Államok. Tehát hogy működik ez, mi lesz a 2008-as tárgyalási ciklus sorsa? Itt az Európai Parlamentben többen elmondták, hogy talán mindent újra kellene kezdeni, a tárgyalásokat újra kellene indítani. Az lenne a kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban mi az ön véleménye. Szakbizottságunk elnöke talán nem ért egyet velem, de azért én szeretném felvetni a kérdést, hogy esetlegesen mindent újra kezdeni és újraindítani, méghozzá nagyon rövid időn belül, az önök számára jó ötletnek tűnik-e? Hogyha megnézzük a világpiaci helyzetet, a kereskedelmi helyzetet, a gazdaság és pénzügyi válságot, szerintem igenis fontos, hogy újraindítsuk ezeket a tárgyalásokat. Aztán itt van az akta, hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás, a kollégáimmal egyetemben én is szeretnék feltenni egy kérdést az aktával kapcsolatban. Nem rossz megközelítést alkalmazunk véletlenül? Az akta nem biztos, hogy jól van most megszervezve. Az aktán belül számos kérdésről kell beszélnünk, amit nagyon sok országot érint, nem csak az EU-t és az USA-t, hanem nagyon sok fejlődő országot is. Ezek az országok egymás között is sokszor rendelkeznek már különböző kereskedelmi megállapodásokkal. Éppen ezért nem lenne talán jobb, hogyha felhasználnánk a már létező keretet, a létező nemzetközi keretet a szellemi tulajdonnal kapcsolatban, és így oldanánk meg a hamisítás elleni problémákat. Köszönöm. Péter Staszny következik az EPP részéről, parancsoljon. Köszönöm szépen, és szeretettel üdvözlöm a nagykövet urat, nagyon örülök, hogy itt van. Én is szeretnék köszönetet mondani a kedves szavakért, a megjegyzésekért, és teljes mértékben egyetértek mindazzal, amit azért tett, hogy elmélyítse a kapcsolatainkat. Tehát köszönjük a munkát, amit az elmúlt öt hónapban elvégzett, hogy közelítse egymáshoz a parlamentünket és az USA-t. Tulajdonképpen kérdezni szeretnék a tekkel kapcsolatban, és talán egy kicsit részletesebben kifejthetni a véleményét a tek kapcsán. Hogyha megnézem a transatlanti gazdaságot, kereskedelmet, akkor azt látom, hogy az évezred elején, amikor már volt egy gazdasági lelassulás, akkor leválasztottuk mégiscsak a világkereskedelemről a transatlanti kereskedelmi kapcsolatainkat, és növekedést tudtunk megvalósítani. Úgyhogy esetleg erre most is lehetőség lenne, és pontosan a teknek vannak meg azok a fegyverei, azok az eszközei, amikkel ezt a növekedést el lehetne érni. Tulajdonképpen nagyon komoly prioritásokat kapcsoltunk a tekhez, a tek ezért jött létre, hogy ezeken a problémákon segítsen. Úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg a tekre szükség van. Ami pedig Dél-Koreát illeti, beszéltem egy amerikai főképviselővel Korea témakörében, és úgy tűnik, hogy a jelenlegi tárgyalási ciklus kicsit megakadt, a papírok ott vannak egy fiókban, méghozzá a gépjárműipar problémái miatt, illetve amiatt, hogy ott nem született megegyezés. De szerintem egyértelmű, hogy mindannyiunk közös érdeke az, hogy nyitott, fair, méltányos piacot, egyenlő játék, teret és egyenlő feltételeket kapjon mindenki a kereskedelemben tehát minden partnernek egyenlő bánásmódot kell biztosítani. Ez fontos az USA-nak, fontos az EU-nak, hiszen nagyon sokat, nagyon sok embert érint a lakosság részéről ennek a problémának a megoldása mind náluk, mind pedig nálunk. Köszönöm. Én is amerikai iskolába jártam, a Pennsylvániai Egyetem és Business School volt az iskola, ami még jobb, mint amibe Dartmouth kollégám járt. Hát, hogy emiatt vagyunk-e Amerika szkeptikusak vagy sem, ezt nem tudom. Azt szeretném elmondani, hogy az EIFM irányelv ellen szavaztam a szakbizottságban, és beszéltem egy hedge fund kezelővel Londonban, amely fél milliárdot fektetett be egy szoftver cégbe, és ő azt mondta, hogy ha ezt az irányelvet megszavazzák, akkor mi bezárhatjuk a kapuinkat. Számomra nagyon nehéz azt látni, hogy az Egyesült Államokban a belügyminisztérium egyáltalán nem foglalkozik ezekkel a problémákkal. Nézzük meg a vto t nézzük meg az EU-t. Nézzük meg azt, hogy az európaiak hogyan vélekednek Amerikáról, Hollywoodról, a NATO-ról, és mindenről, ami Amerikához köthető. Aztán itt vannak a frankofon szocialisták, akik úgy gondolják, hogy Amerika a kapitalizmus és a szabadkereskedelem fellegvára, és hogy ennek megfelelően kellene velük tárgyalni. Köszönöm szépen, hogy az elnök úgy látszik, hogy ma mindenki angolul kíván hozzászólni ebben a szakbizottságban. Nagykövet úr, engedje meg, hogy én is tegyek néhány megjegyzést. Voltam Washingtonban az Európai Parlament delegációjával, és abszolút meglepett az, hogy milyen kereskedelem ellenes magatartást tapasztaltam nagyon sok amerikai résztvevő részéről ezeken a tárgyalásokon. Nagyon sokan a kereskedelem megnyitását is ellenezték. Mi európaiak talán olyannak tűnünk, mint akik jobban megpróbálják előre mozdítani a transatlanti kapcsolatokat, és az, e és az amerikai kongresszus pedig néha húzakodik, vonakodik. Miért van az, hogy az amerikai kongresszus sokszor magába fordulónak tűnik, és nem tűnik elég nyitottnak, illetve hogy hogyan tudnánk őket egy kicsit nyitottabbá tenni, hogyan tudnánk változtatni ezen, hogyan tudnánk elérni, hogy egy kicsit transatlantiban gondolkozó az amerikai kongresszus is közelítsen felénk. Mert hát elmegyünk Washingtonba, itt vannak a delegációk, és reméljük, hogy kapunk majd valamit Washingtontól, hogy majd eh, javítani tudjuk a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatainkat, és aztán egy kicsikét csalódottan kell hazajönnünk, mert aztán úgy tűnik, hogy az USA-nak mégiscsak mások az érdekei, mint nekünk. Nagykövet úr, mi az ön véleménye erről, hogy ez tényleg így van? Ön is így érzi ezt, és amennyiben igen, akkor mi áll le mögött a helyzet mögött? Miért van ez? Nagykövet úr parancsolja. Köszönöm, elnök úr, mivel ön az elnök, az ön kérdésére válaszolok elsőként. Egyetértek azokkal az aggályokkal, amiket elmondott. Természetesen vannak olyanok az Egyesült Államokban, akik nem támogatják a szabadkereskedelmet, ez azért van, mert nem tudják, hogy ennek milyen előnyei vannak, illetve azért, mert sokan tartanak a gazdasági visszaeséstől. Nem hinném, hogy az Egyesült Államok különleges lenne ebben a tekintetben. Szerintem ez mindenhol így van. Mindenhol azok, akik elvesztették a munkájukat, vagy akiknek bizonytalan a munkahelye, azok félnek, azok tartanak a kereskedelemtől. Éppen ezért Ron Kirk nagykövet nagyon sok időt töltött el azzal, hogy körbejárja az Egyesült Államokat, és hogy megpróbálja az embereknek elmagyarázni, hogy a kereskedelemnek milyen lehetőségei vannak. Ez a hatékonyságot, a termelékenységet növeli, és munkahelyteremtéssel jár. De egyetértek azzal, hogy ez fogós kérdés. Remélem, hogy ha a gazdaságot fejleszteni tudjuk, akkor ezek a vélemények is megváltoznak, de hát ezt még csak remélhetjük, hogy ennek pozitív hatása lesz majd a kereskedelemre. Stácni úrtól számos kérdést kaptam a tekkel kapcsolatban, és Szabairigán úr is feltett néhány kérdést Elnézést kérek, hogy rosszul ejtem ki a neveket, de remélem, hogy azért fejlődtem már az elmúlt hónapokban. Aztán a transatlanti jogalkotási párbeszéddel kapcsolatban is volt egy kérdés Solc úr itt hátul, ha jól emlékszem. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy lesz egy jogalkotási párbeszédülés méghozzá az elkövetkezendő napokban. Nagyon fontos mechanizmusról van szó, de úgy vélem, hogy azon kívül, amit megtettünk, még nagyon sok tennivalónk van. Ami a parlament és az USA kongresszusa közötti párbeszédet illeti, az a legfontosabb, hogy folyamatosan arra koncentráljunk, hogy összehozzuk a szakértőket aktuális témák körül. Tehát a jó emberek legyenek a jó helyen. Ki kell választanunk a témákat, amelyek mindkét szerv, mindkét intézmény számára fontosak, és fontos, hogy a vezetők is egymással kapcsolatot tartsanak. A pénzügyi válság és a pénzügyi reform számunkra nagyon fontos, és hogyha megnézzük a világpiacot, akkor mindenképpen fontos, hogy az USA és az Európai Unió együtt haladjon, közös úton haladjon. Tehát mindkét szervnél meg kell találni a megfelelő embereket. Sharon Bowlesnak kellene talán eljönnie hozzánk a kongresszusba tárgyalni. Tehát, hogy megfelelő szintű szakértők tárgyaljanak a megfelelő témákról. Hát ha valamit megtanultam a kongresszusban, és gondolom, hogy ez igaz itt, az itteni parlamenti képviselőkre is, hogy mindenki rettentő elfoglalt úgyhogy nem nagyon tudnak elmenni egy-egy ülésre csak azért, hogy kapcsolatokat kössenek, mert van közben három másik ülésük, ahol nagyon fontosan hozzá kell szólniuk. De azért, vagy éppen ezért mondom azt, hogy a releváns, az időszerű témákra kell, az aktuális témákra kell koncentrálni. Aztán itt volt az aktás kérdés, Adó úr, illetve az akta tárgyalások átláthatósága teljes mértékben elismerem, hogy egy magánjellegű tárgyalás egész más, mint országok közötti, a közszférában megvalósuló tárgyalás. Amennyiben a teljes és nyitott átláthatóságra szeretnénk törekedni, és szeretnénk ezt szövegszerűen bevenni a tárgyalási dokumentumokba, akkor az egész biztosan oda jut majd, hogy kevesebb információ csere lesz, erre ezt bármiben lefogadhatom, úgyhogy valahogy a kettő között a megfelelő egyensúlyt kell megtalálnunk. Felmerült a génkezelés és a klónozás, nem szabad ezekről feltétlenül pejoratívan nyilatkoznunk. Természetesen az lenne a legjobb, hogyha a tudomány képviselői döntenének ebben a kérdésben. Nyilván a WTO-nak is megvannak a maga mechanizmusai, de nagyon sokszor sajnálatos módon az történik, hogy nem a tudomány dönt a tudományos eredmények felhasználásáról, és szerintem ez nem jó megoldás. Az EU intézményeinél már elindult, hogy ezekben az esetekben tudományos döntéshozatalra van szükség, és ezt nagyon szerencsésnek is találom. Sajnos a kérdés mikrofonon kívül hangzik el válasz. Az a téma, amivel egy kicsit jobban foglalkoztam, az a klónozás, és úgy gondolom, hogy ezt alapvetően nem erkölcsi kérdésnek, hanem tudományos kérdésnek kell tekinteni. És a génkezelés kérdésében Nyilván vannak, felmerülnek erkölcsi aspektusok, de alapvetően ez tudományos kérdés, nem etikai kérdés. Azt hiszem, most Sorc úr kérdezett a WTO megállapodással kapcsolatban. Az imént azt mondta, hogy a 2008-as csomag ugye elutasításra került. Ezzel egyébként nem feltétlenül értek egyet, hogy ez mindenképpen elutasításra kerül majd a jövőben is. Körk úr ott volt a 2008-as csomag tárgyalásánál is. Ez a csomag tulajdonképpen csak szöveg volt, ez csak egy kiinduló pont volt, ez egy olyan szöveg, amivel kapcsolatban még lehet előrelépni. Azt hiszem, hogy a transatlanti jogalkotási párbeszéddel kapcsolatos kérdést már megválaszoltam. Akkor nézzük az aktát. Úgy fogalmaznám meg a kérdést, hogy vajon előre lehet lépni a jelenlegi tárgyalási kereteken belül, vagy sem. Hát ezt nem tudom megmondani, nem állok elég közel a tárgyalásokhoz, ahhoz, hogy megmondjam, hogy gyümölcsöző lesz-e ez a fellépés, vagy sem. Úgy gondolom, hogy minél szélesebb körben kell ezt a kérdést kezelni, és hogyha megnézzük a megállapodás természetét, akkor azt látjuk, hogy a lehető legnagyobb egyetértésre, ha lehet egyhangú megállapodásra kell törekedni. Steszni úr feltett egy kérdést a Korea szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban, és hogy mit tanulhatunk egymástól. Nagyon jól tudom, hogy vannak tárgyalások az USA és az EU tárgyalói között, hogy hogyan kellene Koreával kapcsolatban eljárni, tehát eszmét cseréltek már az USA és az EU Korea szakértői. És végül Kemmel úrnak szeretnék válaszolni, az imént tett néhány megjegyzést Dartmouth úrhoz hasonlatosan. És hát nyilván én magam is amerikai egyetemre jártam, mint önök, nagyon sok barátom van, a Harvardról is, illetve a Pennsylvániai Egyetemről is, de egyik sem olyan EU ellenes, úgyhogy önök biztosan valamilyen egész más kurzust hallgattak, mint az én barátaim az ön barátai nem európaiak, ez a különbség hangzik a megjegyzés Dartmouth úr részéről. Nagykövet úr, azt tudom csak ezzel kapcsolatban elmondani, hogy nyilván olyan intézményekkel dolgozik az Európai Unió, ami neki jó, és az USA is olyan intézményekkel dolgozik, ami nekünk jó. Elnézést kérek, hogyha bárkit is kihagytam, vagy bármilyen kérdést is kihagytam, most visszaadnám a szót az elnök úrnak, és köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm, mondja az elnök. Remélem, hogy egy rendszeres és nagyon nyitott eszmecsere folytatódik majd közöttünk, itt is, Washingtonban is, és természetesen Genfben is. Genfben ez különösen fontos, mert hát vannak eltérések a kereskedelmi megközelítésünkben, de hát mégiscsak közösen kell fellépnünk. Viszont látásra szeretettel várjunk Önt legközelebb is, és köszönjük, hogy eljött. Thank you very much. Thank you. Welcome. Thank you. Colleagues, uh, let's go back to our... Kedves kollégák, akkor most térjünk vissza a napirendünk fennmaradó pontjaira. Mielőtt a 13-as pontra lépnék, szeretnék elmondani valamit a koordinátorok üléséről szóló jegyzőkönyv elkészült, most volt az ebédszünet előtt a koordinátorok ülése. Ezt kiosztottuk mindenkinek, és hogyha az ülés végéig nem érkezik kommentár, akkor ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük a koordinátorok üléséről. 13-as napirendi pont következik most egy második eszmecsere lesz, a téma pedig a következő. A 12-15 per 2009-es tanácsi rendelet módosítása az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában résztvevő, vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetése. Erről szól, tehát ez a tanácsi rendelet melynek módosításáról beszélünk most tulajdonképpen a 2009-2015-ös időszakra való meghosszabbításról van szó. Mivel most már a Lisszaboni szerződés értelmében az a hagyományos uh, eljárást kell alkalmazni, ezért kijelöltünk egy előadót a rendelettel kapcsolatban. Az alapvető változtatásokkal egyébként nincsen problémánk, tehát a bizottság által benyújtott szöveggel nincsen problémánk. A 2009-es szövegben a tanács nagyon komoly végrehajtási jogköröket kap, amelyek nem a 99-es komitológiai eljáráson alapulnak. A szakbizottságunk tehát már megvizsgálta ezt a kérdést, és mind a végrehajtó, mind pedig a delegált aktusok tekintetében lefolytattuk az első eszmecserét. Ez volt tehát a változtatás az eljárások tekintetében, vagyis, hogy kikerültünk a kominológia, a komitológia hatásköre alól. Éppen ezért én magam, mint az INTA elnöke is jelentéstevő, módosításokat javasoltam a végrehajtással kapcsolatban, annak érdekében, hogy a Lisszaboni szerződésnek jobban meg tudjunk felelni. De mielőtt még elindulnánk ebben az irányban, és mielőtt még módosítási javaslatokról beszélnénk, szeretném meghallgatni a kollégák véleményét, illetve az Európai Bizottság véleményét ezen témában. Tehát megadom a szót a szakbizottság tagjainak elsőként. tehát hogy ki szerint mennyire van szükség a rendelet mélységes módosítására. Szeretne valaki hozzászólni? Hogyha a tagok közül nem, akkor a bizottsági a szó. Rubinácsi úr parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Az elnök mikrofon nélkül. A bizottság feljegyezte az ön által tett észrevételeket, különösen azt az észrevételt, hogy nem nyújtottunk információt azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne kezelni ezt a kérdést. Hadd jelezzem, hogy a bizottságnak az a szándéka, hogy egy omnibus jogszabályt javasol, ami kezeli a Lisszaboni szerződés a komitológia problémáit a nyári szünet előtt ismertetni fogjuk javaslatunkat, hogy a nyári szünet után a parlament és a tanács rögtön foglalkozhasson vele. Olyan megközelítést fogunk alkalmazni, amely figyelembe veszi a parlament aggájait, és minden kereskedelem politikai aktus esetében, amelyre ez a helyzet vonatkozik, módosításokat, változtatásokat fogunk javasolni azt hiszem, hogy ha rendeletenként, egyenként változtatnánk a rendszert, akkor nagyon hosszú ideig elhúzódna ez, és nem lenne következetes a rendszer. Viszonylag hamar eh, meg kell, hogy valósuljon eh, a Nyugat-Balkán és Koszovó esetében a változtatás, mert különben ők a kereskedelmi preferenciákat nem élvezhetnék már a közeljövőben. Hát kérem, hogy bízzanak az Európai Bizottságban, és mindenképpen jelezném, hogy a lehető leggyorsabban szeretnénk ezt az úgynevezett omnibus javaslatot elkészíteni. Pillanatnyilag itt tartunk, köszönöm. Elnök, ha más nem kéri a szót, akkor feljegyeztük a bizottság válaszát, tervezetemet pedig el fogom készíteni a 22. ülés előtt a módosítók benyújtására a határidő a következő nap, tehát az ülésünket követő nap, június 24-e a tervezetet meg fogják kapni időben, hogyha akarnak, akkor módosítókat tudjanak készíteni hozzá. Ezzel ezt a vitát le is zárjuk, és tovább lépünk, mégpedig a 16-os pontra. A Brazíliában járt delegáció beszámolója. Ugye a szakbizottság egy delegációja április elején Brazíliában járt, a beszámolót erről a misszióról kiosztották, én vezettem a delegációt, nincs igazán hozzátenni valóm a beszámolóhoz, amit a titkárság készített el, én jóvá hagytam, néhány képviselőtárs itt van a delegációból, Pavel Zalewski, Julio Winkler és Helmut Schmulz. Az a személyes véleményem, hogy a látogatás sikeres volt, minden célt elértünk, amit el akartunk érni, nagyon magas szintű partnerekkel találkoztunk a brazil kongresszus, a brazil kormány, a brazil üzleti szféra részéről. A külügyi államminiszterrel is találkoztunk, ő igazán nehézsúlyú fődiplomata, Miguel George, a fejlesztési, ipari és külkereskedelmi miniszter is találkozott velünk, illetve az igazságügyminisztériumból is magas szintű munkatársakkal sikerült találkozni, illetve a szenátusban és a képviselőházban is komoly tárgyalásokat folytattunk. találkoztunk a parlament két házának a vezetőivel, illetve a külügyi és gazdaság, illetve kereskedelmi kapcsolatokkal foglalkozó szakbizottságokkal. São Paulo-ban nagyon termékeny és mélyreható eszmecserét folytattunk üzletemberekkel, szakszervezetekkel, illetve nagy tudású, tudományos szakemberekkel, szakértőkkel, közgazdászokkal, végül pedig River Plate ba látogattunk, São Paulo államban, itt üzemlátogatást tettünk, egy cukornád, etalon ez a cukornád és az etanol készítés központja Brazíliában. Nagyon szívesen megadnám a szót a delegáció többi tagjának, Pavel Zalewskivel kezdve, hogy egészítsék ki a mondandómat, ő is ott volt ezen a, ezeken a találkozókon. Igazából nem sok mindent tudok hozzátenni, egy fontos dolgot talán, hogy a tárgyalások egyik témája a Mercosurral folytatott tárgyalások menete volt, hiszen egy időre felfüggesztették őket, most erőteljes kötelezettségvállalást hallhattunk a brazilok részéről, hogy véghez vigyük, vigyük a tárgyalási folyamatot, és kompromisszumra jussunk. Brazília vezető szerepet játszik a Mercosurban, és úgy tűnik, hogy vállalja a tárgyalás levezénylését. Fontos jelzés volt ez számunkra, változott a helyzet a néhány hónappal, néhány évvel ezelőttihez képest. A Mercosur országok akkor még nem tudtak egymás között megállapodásra jutni, és ez volt a fő akadály. Ennyit akartam csak hozzátenni, nem elhúzva az időt. Juliu Winkler. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák. Nos, ön nagyon jól összegezte a braziliai út fő eseményeit. Én is úgy gondolom, hogy nagyon érdekes, felkészült delegációs utazás volt. Köszönöm a titkárságnak, illetve az EU delegációnak is Brazíliában. Egy javaslatot tennék talán, úgy gondolom, hogy diplomáciailag és politikailag is jó jelzés lenne, hogyha valamilyen faluapja nyomon követése megvalósulna ennek az utazásnak, valamikor szeptemberben vagy az ősszel meghívhatnánk a brazil nagykövetet, hogy eszmét cseréljünk vele a helyzet alakulásáról, és aktualizáljuk e fontos gazdasági hatalomhoz fűződő kapcsolatokat, hadd mondjam még el, hogy a brazil utazás után két másik feltörekvő gazdaságot is meglátogathattam. Indiában jártam, aztán a múlt héten Kínában is néhány napra, és elmondhatom önöknek, hogy valóban Nagyon keményen kell összpontosítanunk. Egyes kollégák a válság szakbizottságban is dolgoznak, az európai vállalatokat támogatni kell, különösen a kis és közepes vállalkozásokat, mert hogyha ők nem elég dinamikusak, akkor majd mások lesznek azok. Köszönöm, Helmut Köszönöm szépen, elnök úr A múlt héten már értékeltem ezt az utazást, sok mindent hozzátenni nem tudok, talán annyit, hogy nagyon jó volt az időzítése a látogatásnak, ugyanis a madridi EU-Latin Amerika csúcs találkozó előtt került rá sor, Úgyhogy Brazília nagyon nyitottan tanált hozzá a tárgyalásokhoz, kinyilatkoztatta, hogy a Mercosur folyamatot folytatni kell, és a nemzetközi kereskedelemben való részvétel fontos Brazília számára, ezt is hallhattuk, és magabiztosak a brazilok, hogy a brazil gazdaság az EU-nak teljes jogú partnere, és a nemzetközi kereskedelemben fontos szerepet játszhat, ezért azt akarja, hogy egyenragú partnerként ismerjék el. Winkler úr is említette, hogy persze a többi e, ebbe a kategóriába tartozó ország is tisztában van a gazdasági potenciáljával, őket az EU-nak komolyan kell vennie, és komolyan kell velük tárgyalni, illetve az egész e, Mercosurral, a regionális megközelítésben. Fontos, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzünk a regionális együttműködésre. Köszönöm. Ami Juliu Winkler javaslatát illeti, én támogatom, érdekes lenne meghívni a brazil nagykövetet, talán a választások után, novemberben, ugye amikor Brazíliában ö, rendeződik a helyzet, egy új ciklus megkezdődik. Úgyhogy az ön javaslatát magamévá téve ö, megtesszük ezt a kezdeményezést. Szeretnék köszönetet mondani nem csak a titkárságnak az előkészítésért, a kísérletért, de a braziliai EU delegációnak is, illetve az ott működő EU diplomatáknak. Egy nagyon sikeres közös vállalkozás volt ez. Most pedig következik a 17-es napi rendi pont, illetve a 18-as, ezeket együtt vesszük, közös együttes vitát folytatunk az 1964 per 2005 per EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről a banára vonatkozó vámtarifák vonatkozásában, illetve a banán kereskedelmi megállapodásokról, amelyeket az EU köt, kötött. Mint tudják, múlt decemberben az Európai Bizottság és a latin-amerikai országok megállapodtak a banánvámokról, és ezáltal lezárult a világtörténelem leghosszabb kereskedelmi tárgyalási folyamata. Ugye egyik oldalon a banántermelők, és az USA, másik oldalon az EU foglalt helyet. Sok latin-amerikai ország, közöttük a legnagyobb banánexportőrök sokáig hangoztatták, hogy az alkácsi országokból való banánimport diszkriminatív velük szemben a VTO vitarendezési testülete ö, támogatta ezeket az állításokat, és az Európai Unió kárára határozott. Ezért az EU-nak felül kellett vizsgálni a politikáját, az AKC országok banánja továbbra is kvótamentesen és vámmentesen kerülnek az EU-ba egy másik megállapodás értelmében a fő AKC exportőr országok további támogatásokat kapnak Balcáni úr, Miss Balcáni asszony, Az elnök elnézést kér. Bácáni asszony a szakbizottságunk tagja elnézést. Tehát ő készítette a jelentést ebben a témában, és megadom neki a szót, hogy elmondja a véleményét. Köszönöm. Elnök úr, emlékeztetett arra a bevezetőjében, ami ezzel a nagyon kényes kérdéssel foglalkozik, hogy 93 óta eh, ez kialakult ez a közös keret, még akkoriban az európai közösség elnyője alatt. Akkor időpontban egy eléggé konfliktussal terhelt időszak volt a banán termelők oldaláról, akik a termékeiket az európai piacra hozták be. Ugyanis ez a piac ténylegesen eltérő bánásmódot irányozott elő tehát kivételes módok, különböző vám tételek voltak az AKC országok termelői számára, és a nagy latin-amerikai importőrök számára külön vámtételek voltak, és hát nyilvánvalóan ők a diszkrimináló intézkedések ellen fordultak. Az elmúlt húsz év során egyébként megmutatta az elmúlt évek története, hogy folyamatosan panaszt tettek ezek ellen a szabályok ellen, és a VTO-ban is többször ez napirendre került, Dohában is 2009-ben, és két egyezményt is eredményezett. Ez a két egyezmény, ez a parlamentnek is benyújtásra került. Itt ugye igyekeztünk ebből a két oldalú ambivalens kezelési ból valamiféle kiutat találni, hiszen ez megterheli a piacon a partnerek versenyképességét is, és egyéb kapcsolatait is. És a Latin Amerikával és az Egyesült Államokkal folytatott megállapodások során nagyon fontos az, hogy a 170 euró per tonnás árból 114 114 eurós árra kellene visszatérni 2014-ig. És hát ez a dohai egyezmény alatt kellene, hogy megvalósuljon, mégpedig bármiféle határérték nélkül, kellene ennek megvalósulnia, hogy az Akácsi országokból ez így megvalósulhasson a tervek szerint. Az egyezménynek van számos kihatása nyilvánvalóan a költségvetésre is, hiszen ez ugye nem csak oda fog vezetni, hogy a termelők számára támogatások kerülnek kiadásra, hiszen az eddigiekben voltak, akik a vám nélkül hozhattak be az Európai Unióba terméket, azonban ezek a behozatali vámok, ezek gyakorlatilag elvesznek, és ez 240 millió eurót tesz ki, legalábbis satszolt érték alapján 2017-ig és még 200 millió euró támogatás is járul ehhez. És egyébként van még egy nagyon fontos probléma, ami a nemzetközi kereskedelemre vonatkozik, mégpedig ez ennek az egyezménynek a hatékonysága. Ugyanis kérdés, hogy ténylegesen lehetőséget fog-e teremteni arra, hogy ezeket a vitákat és nézetkülönbségeket kiküszöbölje, hiszen jelen pillanatban különböző egyezmények léteznek, és ezek lehetővé teszik azt, hogy különböző árakat és különböző vámtarifákat lehessen er-, erre a termékre kivetni, és ezért is nagyon fontos lenne a bizottság véleményét kérni ahhoz, hogy az egyezmény keretei milyen kihatással lesznek a hatékonyságra, és hogy mi erről a véleménye a bizottságnak, hiszen nagyon fontos, tehát az európai költségvetésre is, és az is érdekes lenne, hogy a VTO-n belül nagyobb összefüggésében milyen kihatásai lesznek ennek, hiszen a világ gazdaságban rengeteg kihatása volt eddig ennek a témának, hiszen az elmúlt 20 év során ezt megfigyelhettük. Köszönöm szépen, Francesca. Akkor most egyenesen az Európai Bizottsági a szó, ki is ül a tábla mögött? Diana Concha. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm szépen, hogy lehetőséget és mikrofont kaptunk, hogy ebben a nagyon fontos témában hozzászóljunk. Szeretnék az előadó beszámolójához csatlakozva felvetni néhány dolgot. Először is nézzük a megállapodás történetét. A banánkereskedelmi megállapodás hosszú történelemmel rendelkezik már. A VTO éveken keresztül vitázott erről, és ez volt a leghosszabb tárgyalása VTO életén belül. Reméljük, hogy ezt nem is fogják majd túlszárnyalni. Most mindenképpen fontos, hogy sürgősen fellépjünk ezzel a témával kapcsolatban. 2008. decemberében következett be a legutóbbi kudarc, és az USA-val és Ecuadorral kerültünk sajnos szembe, mert ők azzal vádoltak minket, hogy nem feleltünk meg a WTO szabályoknak, és ebből bírósági ügy lett. Ez tehát a háttér. Ez természetesen arra ösztönöz minket, hogy azért tovább vigyük a tárgyalásokat a nagy nehézségek ellenére. A banán kulcsfontosságú szerepet tölt be a WTO dohai ciklusában. Így tehát nagyon fontos volt, hogy meglegyen a megfelelő tarifális megközelítés a banára nézve a WTO-n belül. Ezen kívül a banán a trópusi termékekhez és a preferencia szabályokhoz is kapcsolódik. 2008-ban megegyezés született a WTO miniszteri ülésén Genfben, és akkor azt reméltük, hogy meg lesz majd a megfelelő megoldás, és meg lesz majd a megfelelő áttörés a dohai modalitásokkal kapcsolatos tárgyalásban. Mindannyian tudjuk, hogy sajnos ez nem történt meg, de a latin-amerikai partnerekkel közösen mégiscsak kidolgoztunk egy szöveget, ami alapvetően közel áll a 2009. decemberében elkészített szöveghez. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy folytatjuk a, közleke, folytatjuk a tárgyalást, a közeledést a Dohai ciklus egyes kudarcai ellenére is. Úgy véljük, hogy a Dohai ciklus teljességének lezárásához nagyon fontos a banán fejezet megoldása. És akkor most nézzük a jelenlegi megállapodást. a megállapodás minden egyes latin-amerikai országra kiterjedt. Tehát mindazokra az országokra, amelyek a WTO tárgyalásokban részt vettek, vagy amelyeknek voltak kapcsolataik az Európai Unióval, és plusz itt van még az USA-val kötött megállapodás, amiről szintén beszélhetünk. Ami a megállapodás szövegét illeti, Gondolom mindenki megkapta a szöveget, mindenki számára ismeretes már ez a szöveg, ráadásul ezt be is mutatta a jelentéstevő is. Nem fogok a szöveg részleteibe bocsátkozni, de szeretnék néhány dolgot elmondani, néhány specifikus ponttal kapcsolatban, amelyeket az előadó is felvetett. Először is nézzük a jogi hatását ennek a megállapodásnak. A megállapodásban rendkívül bonyolult jogi kitételek és záradékok vannak, és sajnos vannak kétségek afelől, hogy ez a megállapodás valóban megoldja majd a vitás kérdéseket. Reméljük, hogy a végrehajtási periódus végén a megállapodás végül majd oda vezet, hogy minden egyes VTO-s vitakérdést le tudunk zárni. A megállapodás azt is kimondja, hogy a végső vitarendezés csak akkor történhet meg, amikor az EU menetrendjének tanúsítása megtörténik már a VTO-n belül. Ez pedig rendkívül összetett folyamat. Mi is ez a tanúsítás a VTO-n belül? A tanúsítás abban a pillanatban történik meg, amikor a megállapodás végrehajtása lezárul, és akkor bemutatjuk az új elkötelezettségekre vonatkozó menetrendet a VTO-nak, és hogyha valaki esetleg ellenvetéssel él ezzel a menetrenddel kapcsolatban, akkor van szükség a tanúsítási folyamatra. De reméljük, hogy minden vitát sikerül majd lezárni ebben a rendkívül bonyolult folyamatban. Van egy elkötelezettség a latinamerikai országok részéről, méghozzá az, hogy nem fogják újraindítani a vitákat. Tehát természetesen vannak még olyan kérdések a WTO-n belül, amelyek függőben vannak. Reméljük, hogy a végső szöveg megfelelő garanciát nyújt majd nem csak nekünk, hanem a latin-amerikai partnereknek is abban, hogy jogbiztonságot és stabilitást tudjunk teremteni az EU-s termelők számára, illetve elnézést mondja a hozzászóló a latinamerikai termelők számára, illetve minden más résztvevő fél számára is. Mindenki számára fontos a banánkereskedelem jövője. Mindenki számára fontos, hogy tudjuk, hogy a DDN n belül hogyan kezelik majd a banánkérdést, kérdést, és hogy a dohai ciklusban milyen szabályok születnek majd a banánkereskedelmel kapcsolatban. Hogy el tudunk kérni egy olyan komoly és biztos lábakon álló jogi keretet, ami megfelelő, az már jó előrelépés. Ami a költségvetést illeti, 2033-ra 1 millió eurós csökkenést tudunk becsülni, és ez akkor lép majd érvénybe, amikor a teljes megszorítások már végrehajtásra kerülnek. Ezen kívül 200 millió milliót elkülönítettünk az AKC termelők megsegítésére, ezt természetesen majd éves megosztásban fogjuk foganatosítani. Nyilván ez a parlamenti tárgyalásoktól is függ. Ha jól emlékszem, Pibász biztos úr konkrétan holnap fogja ezt a szövegjavaslatot bemutatni a DEVE szakbizottságban, itt a parlament berkein belül. Nagyon szépen köszönjük a bizottság képviselőnek, mondja az elnök. Mielőtt megnyitnám ezt az első eszmecserét erről a témáról, Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ma reggel úgy döntöttünk, hogy a meghallgatás ebben a témában megrendezésre kerül, illetve hogy tanulmányozó csoport is munkát végez majd. I think that I forgot to inform that Francesca. Elfelejtettem elmondani, hogy Francesca Balzani most már a szocialista frakció tagja és a szakbizottság tagja. Elnézést kérek, de köhögnöm kell. André Kiene asszony következik az EPP színeiben. Elnök úr, köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy az LPP e üdvözli a bizottsági kezdeményezést a WTO-ra és a banánkereskedelemre nézve, hiszen nagyon fontos a banán import a latin-amerikai országokból. Tudom, hogy vannak a tarifális kérdésekkel kapcsolatban függőben lévő kérdések, amelyeket majd az új EU banánnal kapcsolatos menetrend tanúsítása rendezhet. Úgy véljük, hogy támogatni kell ezt a szöveget és a megállapodást. Ennek több oka is van. Nagyon fontos, hogy az EU imidzse, mint megfelelő kereskedelmi partner megmaradjon, hogy megfelelőképpen tudjuk kezelni a vitás kérdéseket, mint ahogy ezt az elmúlt húsz évben is megtettük a WTO-n belül. A tarifális csökkentések természetesen a világkereskedelemre és a WTO tárgyalásokra is kihatnak. Ez azt jelenteni, hogy egy nagyon fontos akadályt már törölni tudunk a dohai ciklus folytatása előtt. Az Európai Unió elkötelezi magát, hogy a Most Favored Nation megközelítést továbbra is alkalmazni fogja, és 170 euróról 114 euró per tonnára szeretnénk a csökkentést megvalósítani. Ami az ártárgyalásokat illeti, a bá, banán tarifa 75 euró per tonnára csökken majd, és reméljük, hogy alacsony importot tudunk majd megvalósítani az európai piac irányába. Az EPP úgy gondolja, hogy a latin-amerikai országok számára is rendkívül fontos ez a kérdés, tehát az AKC országokkal preferenciális megközelítési lehetőségeket kell kidolgoznunk az európai piacra nézve. Egy 119 millió eurós költségvetést különítettünk el a banán importáló AKC banán termelőknek a részére. Mindenképpen szükség van további beruházásokra, diversifikációra, és arra, hogy az AKC országok is betartsák a társadalmi és környezetvédelmi szabályokat. Alapvetően a nulla tarifa lenne a megfelelő megközelítés, de hogyha most megnézzük ezt a 114 euró per tonna értéket, akkor láthatjuk, hogy milyen óriási különbségre törekszünk. Ami az AKC országokat illeti, továbbra is megkapják majd a preferenciális megközelítést a latin-amerikai termelőkhöz képest. Végezetül szeretném elmondani, hogy az EPP teljesen tisztában van azzal, hogy Guadalupe, a Kanári-szigetek és Madeira esetében is mennyire fontos a banántermelés. A 2006-os szöveg megfelelő támogatást nyújtott az Európai Unió ultraperiférikus régióira nézve. Itt 280 millió euróról volt szó évente a Kanári-szigetekre, az Antillákra és Madeirára nézve, illetve ide tartoztak az Azori-szigetek is. Ez pedig növekedést jelentett az elmúlt évekhez képest, ugyanis 2002 és 2006 között 116 millió eurós támogatásról volt szó. Ez tehát az a támogatás, amit az ultraperiférikus régióban megkaphatnak az Európai Uniós banántermelők, hogy állják az árversenyt harmadik országokkal. Joe Higgins a GUE részéről parancsoljon. szeretnék egy kérdést feltenni a bizottságnak. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire mélyen vizsgálták meg a Genfi megegyezés hatásait az akc és termelőkre nézve, különösen a kistermelőkre gondolok. És hogy hogyan lehet indokolni azt, hogy sokkal nagyobb erőt kap a banánpiacon a néhány nagy termelő, és itt az USA-ban székhelyen rendelkező cégekre is gondolok. Tehát, hogy mennyivel erősebbek ezek a termelők, mint a kis termelők és hogy mindez milyen hatással van a többi érintett országra. Ami a támogatásokat illeti, tulajdonképpen a támogatásnak nem helyettesíteni kellene a megfelelő és méltányos kereskedelmi körülményeket, emberi jogokat, környezetvédelmet és munkakörülményeket. Tehát az a gyümölcs, ami végül az Európai Uniós piacra kerül, megfelelő körülmények között kell, hogy megtermelődjék. Azt is szeretném megkérdezni, hogy a bizottság megvizsgálta-e, hogy esetleg milyen kihelyezésekre és átszervezésekre kerülhet sor a kis termelők és a nagyobb termelők között. Harmad részben pedig szeretném elmondani, hogy legalább két-három norma rendszer van a banánimportra nézve az Európai Unió irányába a bizottság hogyan tudja megindokolni azt, hogy Kolumbia például rendkívüli preferenciális megközelítésben részesül, mondjuk más olyan országokhoz képest, amelyekkel nem olyan rég kötöttünk megállapodást. Pedig ez olyan ország, ahol a munkavállalók helyzete és a szakszervezetek helyzete rendkívül nehéz. Tulajdonképpen latifundiumok működnek, óriási termelő területek működnek, tehát kevés ember kezében vannak ezek a területek, és a szakszervezetek pedig egyáltalán nem hallathatják a szavukat. Amikor a biztostól megkérdezték, hogy hogyan vélekedik erről a témáról, illetve hogyan vélekedik arról, hogy a honduraszi kormány hogyan járt el ebben a helyzetben, akkor a bizottság miért hunyt szemet a hondurászi események fölött? Tulajdonképpen itt még mindig kizsákmányolásról van szó, ezt egy nem megfelelően megszervezett állválasztással nem lehet eltusolni. Hát mindannyian tudjuk, hogy Hondurasban mi a helyzet, hiába ezek a műválasztások tudjuk, hogy milyen kormány uralkodik, illetve hát konkrétan mondjuk ki, jogtalanul uralkodik a kormány. Köszönöm szépen. Helmut Scholz a következő. Köszönöm szépen. Nekem Ecuadorral kapcsolatban lenne megjegyzésem. Voltam is Ekvadorban, nagyon érdekes beszélgetéseket folytattunk, és az utolsó napon pedig termelőkkel és exportőrökkel találkoztunk a banán szektorból. Ők teljesen egyértelműen elmondták, hogy számukra a banán export és minden kereskedelmi megállapodás élet-halál kérdése. Úgyhogy itt most tulajdonképpen emberek életéről döntünk, hogyha a kis és közepes méretű termelőket említjük megnézzük, hogy mi történjen majd a banánkereskedelmi megállapodással ebben a szakbizottságban, de hát valóban itt most emberi életek forognak kockán. Nagyra értékelem egyébként a rapportőr munkáját. Ami a jelenlegi megállapodásokat illeti, ezek ugye folynak, tehát ezek még nem hatályosak. Azok a megállapodások, amikről az imént az EPP-s kollégám beszélt, illetve az, hogy 2017-re milyen tarifális csökkentéseket kellene megvalósítani. Nos, ezek a körülmények és ezek az intézkedések óriási nyomást jelentenek azokra az országokra nézve, ahol még nem született meg a megállapodás, illetve ahol még nem alkalmazzák a WTO feltételeit. A közép-amerikai régióra is gondolok, amikor arról beszélünk, hogy Kolumbiával és Peruval például milyen vámtarifa csökkentést valósítottunk meg. Úgyhogy először is szeretném megkérdezni, hogy a tarifális csökkenések a folyamatban lévő megállapodásokra hogyan hatnak ki, Perúról beszélek és Kolumbiáról, illetve Közép-Amerikáról, és hogy a WTO-nál milyen tarifa csökkentési kezdeményezések vannak folyamatban. Szerintem az Európai Parlamentnek igenis ezekkel is foglalkoznia kell. Hát az elnök sajnos mikrofon nélkül adott szót a hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Francesca Bárcáninak a bemutatót, nagyra értékelem ezt a munkát. Nehéz témáról van szó, politikailag érzékeny témáról van szó. Bárki, aki az AKC országokkal vagy az AKC nagykövetekkel beszél, vagy esetleg AKC-val kapcsolatos civil szervezetekkel, az érezheti, hogy hogyan értékelik a Genfi megállapodást maguk az AKC-k. Személy szerint magát a megállapodást én támogatom. Azt hiszem, hogy ez logikus és elkerülhetetlen folytatása volt annak a folyamatnak, amit a bizottság és a raportőr is elmondott az imént. De azért szeretnék a bizottságtól némi plusz információt kapni arról, hogy milyen hatástanulmányokat végeztek gazdasági szempontból, illetve szociális szempontból, vagyis, hogy mi történik majd ezekben az országokban társadalmi és gazdasági szempontból a megállapodások életbeléptével. Itt van ez a 200 milliós segély, amit az akc és termelőknek adunk, annak érdekében, hogy igazítsák a termelésüket, hogy növeljék a kapacitásukat, és hogy hatékonyabb export országá váljanak. Nem ez az első alkalom, hogy az Európai Unió nagyon komoly plusz segélyeket nyújt az AKC-s országoknak, azért, hogy egy kicsit felpörgesse az export és termelési kapacitásukat. Csak hogy sokszor ez a pénz egyszerűen nem jut el azokhoz az emberekhez, akik ezt megérdemlik, és akiknek erre szükségük van. Vagyis elpazaroljuk ezt a pénzt, elvész az országok bürokráciájában, adminisztratív szintjén, elvész ez a fővárosokban, a bürokrácia folyosóin, és hát Genfi megegyezés ide vagy oda, ezek a pénzek nem jutnak el oda, ahova kellene. Hát az összeget ismerjük, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre a támogatások tekintetében. Én inkább azt szeretném megkérdezni, hogy ennek a nagylelkű támogatásnak konkrétan mennyi része jut el magukhoz a termelőkhöz. Ezt tudjuk-e? Eljut-e oda a pénzünk, ahová azt küldtük? Valamint, hogy hogyan tudnánk elszámoltathatóbbá tenni az AKC kormányokat, hogy valóban tudjuk, hogy mire használják fel ezeket a létfontosságú eurókat. Köszönöm szépen! Ez tehát az első eszmecsere ebben a témában, de a bizottsághoz nagyon sok kérdés érkezett, úgyhogy meg kell adnom még egyszer a szót a bizottságnak, hogy választ adjon a kérdésekre. Thank you, Chairman. um, I will try to go through all the points which were raised. Uh... Szeretnék végigmenni a felvetett témákon. Először is nézzük a hatástanulmányt, és azt, hogy milyen hatása lesznek ezek az intézkedések a kistermelőkre nézve. A bizottság egy külső hatástanulmányt finanszírozott, ez egy tíz éves periódusra terjed ki az FTA esetében, és a banántermelő országokat vizsgáltuk, ez egy 2008-as tanulmány, aminek 325 millió euró volt a teljes összege. Ami az AKC banán exportáló országokat illeti, ezeknek az országoknak nagyon sok belső problémával kell megküzdeniük, amihez külső támogatásra van szükségük. A tanulmány is ezt állapította meg, tehát hogy több nemzetközi segítségre van szükség. Olyan országokról van szó, ahol növelni kell a beruházásokat a versenyképesség érdekében, a latin-amerikai országokkal való kapcsolatban, tehát velük szemben kell növelni a versenyképességet. Voltak olyan országok, amelyek felhagytak az export tevékenységgel, és azt is szeretném elmondani, hogy minden a banánnal kapcsolatos tanulmány kimutatta, hogy a különböző államokban a versenyképesség nagyon gyorsan változik. Tehát voltak olyan országok, amelyek a karibi régióban már nagyon jó helyzetben voltak, de voltak olyanok is, amelyek már eleve nehéz helyzettel léptek be a piacra, Úgyhogy egyértelmű, hogyha nem segítünk ezeknek az országoknak, akkor el fognak tűnni a piacról. Új támogatási rendszert szeretnénk kidolgozni, ez az a bizonyos 200 millió, ami a banán segítő eszköz, a Banana Accompanying Measure címet kapta. Az SFA lezárásával kiderült, hogy melyek azok az eszközök, amelyeket alkalmazni tudunk, és tulajdonképpen maguknak az Ákácsi országoknak kellett eldönteniük, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy versenyképesek maradjanak, és továbbra is exportálhassanak az Európai Unió felé de elképzelhető, hogy más országok arra használják fel ezeket a pénzeket, hogy diversifikáljanak, és valamilyen exit stratégiát dolgozzanak ki a banán piacon. Úgyhogy, hogy mire használják fel a pénzt, ezt nagyjából az országok döntik el. És ez át is vezet ahhoz a témakörhöz, hogy mennyire hatékonyak ezek a segélyek, hogyan tudnánk ezeket hatékonyabbá tenni. Először is mindent megteszünk annak érdekében, hogy megpróbáljuk a programok végrehajtását ellenőrizni. Költségvetési támogatást alkalmazunk akkor, amikor az országok feltételei megfelelnek ennek. Mindig megnézzük, hogy melyik a leggyorsabb és leghatékonyabb végrehajtási lehetőség ami a szakszervezeti gyülekezési jogot és a munkavállalók jogait illeti. Nagyon sok olyan multinacionális cég van a banánpiacon, amelyek az USA-ban rendelkeznek székhelyjel, de vannak olyanok is, amelyek a dél-amerikai országban vannak, van egy például Ecuadorban, de van egy nagyon jelentős banáncég, amely Írországban székel. Azt tudjuk, hogy vannak óriási különbségek a multinacionális cégek között. Vannak Afrikában bejegyzett cégek, és vannak olyan cégek, amelyek mind a dél-amerikai régióban, mind az afrikai régióban jelen vannak, úgyhogy eléggé össze-vissza itt a kép, ami az emberi jogokat és a munkavállalói jogokat illeti hogyha a tarifákat csökkentjük, akkor az azt jelenti, hogy az árrés viszont növekszik, és talán a munkavállalók is megerősödnek, és jobban tudják a jogaikat ér, érvényesíteni. Mi is van még? Az FDA-k, és ezek kapcsolata és kihatása a WTO tárgyalásokra. Az fda kal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a legtöbb olyan ország, amely aláírt Genfben csatlakozott a Kolumbia, Peru és az egyéb latin-amerikai országokhoz, de hát tulajdonképpen az ajtók nyitva vannak a további országok részére és konkrétan Ecuador részére is, hogy szintén aláíró félé váljon, és akkor ugyanazokban a feltételekben részesüljön. Ami az FDA és a WTO ellentétét illeti, hát ez nem csak a banáról szól. A bizottság kereskedelmi politikájának prioritása mindig is a WTO tárgyalás volt, lesz és marad, tehát a multilaterális rendszerek a legfontosabbak, de tudjuk, hogy vannak lehetőségek az FTA-kban is, de ezek egy kicsit már túlmutatnak a kereskedelmen. Itt az érintett országokkal való politikai kapcsolattartás is fontos, illetve az emberi jogok is fontosak. Az FDA-kban van fenntartató fejlődési fejezet, ami lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük a végrehajtást, a munkavállalók jogának betartását az érintett országokban. Úgyhogy az FDA per definíciónem egy VTO plusz, és az érintett országokban mindenképpen szeretnénk kihatással lenni a politikák változására, és szeretnénk, hogyha minden tárgyaló fél pozitívan léphetne ki a tárgyalásokból. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Francesca, szeretnél valamit mondani? Francesca, figyelj! Igen, azt gondolom, hogy egy első eszmecseréhez ez nagyon bőséges volt, hiszen számos kiinduló pontot megvitattuk, és azt gondolom, hogy még a meghallgatás során is még számosan, számosak hozzá fognak jönni ehhez, és akkor még talán konkrétabbá tudunk válni, hiszen ott meg fogjuk hallani a közvetlenül érintettek félelmeit is, akik Genfben jelen lesznek. Én az összes kérdést feljegyeztem, amit elhangzott, és a jelentés tervezetemhez ezeket meg fogom, ki fogom használni, és várjuk meg a meghallgatást. Köszönöm szépen, akkor lépjünk tovább a napirenden. A bizottság előadása következik. 19-es napirendi pont a gazdasági partnerségi megállapodások jelenlegi állása. Gondolom mindenki tudja, hogy 2000-ben az AKC országok és az EU megegyeztek abban, hogy új gazdasági partnerségi megállapodást dolgoznak ki, ami összeegyeztethető a rétió szabályaival, így az unilaterális rendszert a preferenciák tekintetében felváltja ez az új rendszer az AKC és importokkal kapcsolatban és ez az unilaterális jelleg vezetett oda, hogy ez a WTO-val nem volt összeegyeztethető. Az új EPA 2002-ben indult el, és 2007. december 21-e volt a kulcsdátum. 2008. január 1-én a WTO könnyítés az AKC és az EU közötti megállapodásokban lejár. A karibi megállapodás az egyetlen megállapodás a hat AKC tárgyaló csoport közül, amely a teljes epát meg tudta valósítani az eredeti határidőkön belül. A többi tárgyaló csoport időközi megállapodást írt alá, és a tárgyalásokat folytatni kell, hogy megfelelőek legyenek a kereskedelmi kapcsolatok az EU és az AKC között, és még mindig vannak függőben lévő kérdések. 2004-től a mi szakbizottságunk nyomon követte az eseményeket, az epás tárgyalásokat a különböző régiókkal. 2009-ben az Európai Parlament több állásfoglalást is elfogadott. Minden egyes epára nézve, és az Európai Parlament ezen kívül foglalkozott a teljes EPA létrehozásával, a Kari Fórummal, illetve az elefántcsontparttal kötendő megállapodással. Úgyhogy most akkor a bizottságtól szeretnénk megkérdezni, hogy mi a jelenlegi helyzet az időközi epákkal kapcsolatban, és hogy a jövőben mi vár az epákra, és mi történik azokkal az ország csoportokkal amelyekkel még nem sikerült lezárni a tárgyalásokat. Sandra Galina következik az Európai Bizottság részéről, ő fogja nekünk bemutatni ezt a témát. Uh, köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen ezt a nagyon jó összegzést. Az elnök kér, hogy közelebbről beszéljen a mikrofonba a bizottság képviselője, mert az akusztikai viszonyok nem olyan jók. Tehát azt mondtam csak, hogy köszönöm szépen ezt a kiváló összegzést és bevezetést, így egy csomó időt takaríthatunk meg, mert már úgyis csúszásban vagyunk, és a, az igazgató, eh, főigazgató helyettesem hamarosan megérkezik az ártülésre. Két eh, részre kell osztanom az ismertetőmet beszélnék először az általánosságokról, aztán pedig konkrétan a különböző régiókról, mert gondolom a képviselők szeretnék tudni, hogy mi a helyzet a különböző régiókban. Általánosságban azt mondanám, hogy az EPA nagyon nagy utat tett meg, hogy az EPA-k nagyon nagy utat tettek meg, de még mindig nem jutottunk el a célig bizonyos régiókban gyorsabb, más régiókban azonban elég lassú az előrehaladás az EPÁK a bizottság számára alapvetően fejlődési, fejlesztési, támogatási eszközök, és a kotonúban megfogalmazott értékek alapján kell, hogy működjenek. Nem csak a WTO kompatibilitás fontos, hanem a jó kormányzás, a regionális integráció, illetve azok a lehetőségek, amelyek a kereskedelmet a fejlesztés céljaira használják. Úgy gondoljuk, hogy az EPA reform révén a jó kormányzásra és a regionális integrációra is kiatással lehetünk, de csak akkor, hogyha tárgyalópartnerek is ezt akarják. Ami a regionális integrációt illeti, az elkecsi országok ritmusában történik ez, a regionális valóságoknak tudunk csak segíteni, a realitásokat tudjuk csak támogatni, nem akarjuk a saját képünkre formálni a régiókat. Az Európai Bizottság együtt működött az AKC közösségekkel, miniszteri találkozókat tartottunk, az EZA miniszterekkel is, és az EAK közösséggel is lesz ilyen, valószínűleg június 9-én Tanzániában. Úgy gondolom, hogy van előrelépés bizonyos régiókban, különösen az EAK és Nyugat-Afrika ilyen, Ugye időszakos megállapodásokat kötöttünk, de ezeken, ezeket meg kell haladni, átfogó megállapodásokra van szükség, de ez az Ákácsi országokon múlik. Ahogy ön is nagyon helyesen rámutatott elnök úr, aláírtuk, megindítottuk azokat az intézményes kereteket, amelyek a Kari Fórum megállapodást létrehozzák az EU-nak megvan a megfelelő intézményrendszere ennek a működtetésére, ez példás. Egy sor tárgyalás folyik különböző régiókkal, inkább összegezném, mint sem részletezném. Vannak visszatérő jelenségek, például a végre nem hajtási záradék kérdése, a kotonói szerződés alapján meg lehet vonni a kedvezményes bánásmódot mondjuk emberi jogi ö, problémák, jogsértések alapján. Nos, ö, nem akarnám részletezni, de sok partner mondja, hogy nem akar ilyet a megállapodásban. Ö, aztán a legnagyobb kedvezmény elvével is vannak gondok. Tehát akik elsőként írják alá, nem szeretnék, hogyha penalizálnák őket később tehát azok az AKC országok, amelyek EPÁT kötöttek, nem szeretnék, hogyha más rendelkezésekkel kötött megállapodások miatt ők hátrányos helyzetbe kerülnének. Aztán gondok vannak azzal is, hogy milyen termékekre vonatkoznak a megállapodások. Ha gondolják, akkor szívesen részletezem ezt most, vagy egy másik alkalommal. Nagy politikai feszültség van ebben, mert egyes régiókban, egyes országoknak nagyon komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy a régiót ne nyissák meg kifelé. Nagyon nehéz ebben előrelépni, és nem feltétlenül a legszegényebbek érdekeit szolgálja ez a megközelítés. Különböző surlódás és feszültség gócokról beszéltem, mint a fejlesztési dimenzió különösen fontos, ugye azokról a pénzekről van szó, amelyeket az AKC közösségeknek adunk az EPÁK végrehajtását segítendő. Én személyesen, illetve a bizottság is bízunk benne, hogy végeredményben megoldhatóak lesznek ezek a kérdések. A technikai részletek, egy rövid aperszű volt ez, ahogy a franciák mondják, a különböző régiókról. Az ER közösség Kelet-Afrika esetében Kenyával van dolgunk, illetve DC-kkel, fejlődő országokkal. Ők közös piacot szeretnének létrehozni, tehát nagyon nagy az ambíciójuk. Ez egy olyan régió, ami tulajdonképpen kilóg az AKC csomagból, mert itt jelentős a régión kívüli kereskedelem, lehet, hogy a földrajzi helyzetem miatt olyan ez a régió, hogy a világgal, illetve Afrika más részeivel nagyon élénk a kereskedelem. Nagyon gyakran az LKC régiók egyetlen piachoz, mondjuk Európához, vagy egy konkrét országhoz kötődnek, ez pedig egy igazi hubja, vagy fordítókorongja a kereskedelemnek, abban bízunk, hogy az időszakos EPA június 9-én létrejön. Nagyon sok mindennek kell még addig összeállnia, mert hogy egy kicsit elébe megyek a dolgoknak, úgyhogy kérem, hogy ezt idézőjelesen fogadják csak. hogy miért is vagyok óvatos. Nos, a fő súlódási pont ezzel a régióval az EU támogatás kereskedelemért csomag. Itt a támogatás vagy fejlesztési segélyezés rész az, ami még nem világos. Minden esetre nagyon bíztató időszakos eperről van szó, amit az év végéig meg kellene, hogy tudjunk kötni. Nyugat-Afrika nagyon vegyes a kép, nagyon érdekes régió, talán az egyik legérdekesebb több oknál fogva. Ott úgy tűnik, hogy a végső játszma közeledik, nagyon jók a tárgyalás lezárásának a kilátásai, Ugyanakkor azért itt a támogatási dimenzióval kapcsolatban kialakult egyfajta vita. Nem tudom, hogy a papet mozaik szót ismerik-e. Nos, a papet nagyon jó program. Hogyha megvizsgálja az ember, azt látja, hogy nagyon ígéretes, a pénz tekintve ez egy igazi nagy szörnyeteg, úgyhogy a, a támogatások abszorpciójával lesz leginkább gond az országok, a tagállamok 6,5 millió, milliárdra tettek kötelezettségvállalást, a teljes összeg 9 milliárd, mindenképpen komoly támogatásról van tehát szó, de mint említettem, van ezzel egy kis gond, és egy másik súrodási terület is van, úgy fogalmaznék, hogy a legnagyobb kedvezményelve és a termékek köre kötődik össze. Bizonyos megadási javaslatok abszolút nem lennének hasznosak nekünk, Márciusban nagyon hasznos tárgyalási fordulót tartottunk azonban, és igen konstruktív volt a nyugat-afrikaiak hozzáállása. Igazából magyarázattal nem tudok szolgálni, csak azt mondhatom, hogy az afrikai fél részéről sok képviselőnek a mandátuma lassan lejár, úgyhogy valamit le akarnak tenni az asztalra, ezért bizakodom itt is. Holnap kezdődik Ouagadougouban a tárgyalási forduló, én is odautazom, bízom benne, hogy néhány tárgyalási fordulóval sikerül a fennmaradó problémákat kezelni. Most egy nagy régió következik, igazából ezzel kellett volna kezdeni, talán legkevésbé előrehaladott állapotban lévő megállapodás a SZADEK régió. A múlt héten 97 SZADEK delegátus találkozott a bizottság tárgyalójával, azt mondanám, hogy volt előrelépés, ugyanakkor voltak olyan dolgok is, amik némi némi kínosak. Egy nagyon jó lehetőség a időszakos EPA e, vámtarifák és a e, TDC délafrikai rezsim összehangolása. E, ez azt jelenti, hogy nem lenne különbségtétel a jövőben Dél-Afrika és a többiek között, mert úgy, úgy tűnik, hogy ez volt a gond, de most úgy tűnik, hogy ez sem elég, pedig ezt az ajánlatot tettük meg kell néznünk, hogy akkor végül is mit akarnak a szadek országok, de uh, Szaku uh, megmaradna őszintén szólva az ajánlatunk keretében. Ez volt a célunk. a SZADEK konfigurációban nagyon fontos lenne, hogy Dél-Afrikát is rábírjuk a hozzáállása megváltoztatására. Most következik az ez a csoport, hogyha térképen ez az ember látja rögtön, hogy mennyire heterogén ez a régió, nem csak földrajzilag, hanem a gazdasági helyzetüket tekintve is különbözők az országok, ott van Mauritiusztól Djiboutiig minden tehát igazából főigazgató helyettesen megérkezett, úgyhogy sietnem kell. Tehát igazából itt azt kell megvizsgálnunk, hogy mit tehetnek és mit akarnak tehetni ezek az országok. Röviden összegezném, hogy mi történt eddig, hogy tudják követni Mauritius, Madagaszkár, Szesel szigetek és Zimbabwe már aláírták az időszaki epát. Tehát vannak itt fejlődő országok is. Zamora és Komore, velük folyik a tárgyalás. Egyfajta világtérképet kell rajzolnunk ezek az országok Ofüré Amözűr egy regionális konstelláció részét fogják képezni. Közép-Afrika nagyon tömören fogalmaznék, nagyon kevés az előrelépés, a miniszterek, kormányok két véglet között pozícionálják magukat, a miniszterelnökök nagyon pozitív nyilatkozatokat tesznek, de aztán amikor a kereskedelmi miniszterekkel tárgyaltunk, akkor sokkal kevésbé volt pozitív a hozzáállás, úgyhogy igazából várjuk, hogy minél hamarabb folytatódhassanak a tárgyalások. Azt mondanám, hogy mi helyt az országok készen állnak erre, egy évvel ezelőtt szakadtak meg a tárgyalások csendes óceáni térség, Papua új Guinea és Fiji aláírták. Igen, látom Donatella jelző, hogy már meg is érkezett az egyetértési eljárás keretében a parlamenthez a két megállapodás önökre ugye szükség lesz ebben. Két nagyon jó megállapodásról van szó. Azt hiszem, hogy ez a két ország, amelyek eddig az EU-val kereskedtek, nagyon színes ez a régió is, és a regionális kereteknek nem igazán van értelmük. Karib-tengeri térségben végre beindult az intézményes működés, az EULAC eh, csúcson a EPA, Kariforum eh, egyeztetésen eh, jól zajlottak a dolgok, azért vannak problémák a 14-es Karikom 14 ország, ez a Dominika között még vannak nézeteltérések, itt viszont most gyorsan be is fejezném. Elnök, biztos vagyok benne, hogy a szakbizottságnak vannak kérdései a bizottsághoz, használják-e bizottság jelenlétét, Kasliter, aztán David Martin, Kasliter a zöldektől. Én akkor kérdeznék csak, hogyha mindjárt válaszolhat is a bizottság képviselő, mert aztán el kell mennem. Köszönöm egy elvi kérdésem és egy konkrét kérdésem. Az elvi kérdés évek óta zajlanak ezek a tárgyalások. Ő nem tette, hogy kereskedelmet a fejlesztésre lehetne használni, meg regionális integráció az országok saját szándékai ritmusa szerint. Ez elég egyszerűnek tűnik, miért nem valósul meg, mik a konfliktusok, miért nem tudnak megállapodni, miért nem állítjuk le a folyamatot, hogyha ők nem akarják a megállapodást. Az én megoldásom az lenne, hogy akkor kössünk egy minimalista megállapodást arról, ami megállapodtunk, aztán majd folytassuk abban a ritmusban, ahogy akarják. Tehát akkor legyen egy minimalista megállapodás, aztán majd bővítsük ki később. És költségvetési támogatást felállítjuk, és akkor a jövőben, amikor készen állnak, akkor meg tudjuk kötni. És van egy konkrét kérdés, Namibia exportvámok, van-e valami, van-e valami gond vele, ha nincs, akkor mi a baj, ha van, akkor mi a gond? Kérem, hogy most válaszoljon, mondja az elnök. Nagyon szívesen az export vámokkal kezdeném. Namíbia fontos szerepet játszott Genfben. Tudom, hogy az export vámok jelentik a problémát. Nos, az akc belül nem egyformák a fejlődő országok. Elégedjen meg annyival, hogy az úgynevezett kis vesző, sérülékeny gazdaságok kifejezésre illetjük őket, a világkereskedelem 2%-át sem érik el ezek az országok. Hát nagyon nehéz ezeknek az országoknak a problémáira a jövedelem tükrében reagálni. Namibiát joggal említette, de van egy eh, másik ország, egy szomszédország, ahol a úgynevezett eh, feketék előnybe helyezése működik. Eh, ott is vannak vámok, exportvámok, de egyfajta rendszerváltás történik, és demokratikusabb lesz az export. Az export vámok nem igazán jelentenek jó receptet, annélkül, hogy a technikai részletekbe belemennék, de biztosítom önt, hogy nem az EPA stratégia fő célját képezik az exportvám leépítési törekvések. Nagyon kis összegről van ugyanis szó. 100 egyetértek az elvi kérdéssel kapcsolatban, persze minimalista Á, legyek rövid. Nos, nem akarjuk felszámolni feltétlenül az összes exportvámot, mert a tagállamoknak ebből bevétele származik. Az első kérdésre válaszolva minimalista megállapodások nekem nagyon tetszik személy szerint, az átfogó epából le lehet venni, akkor eljutunk az időszakos epához, ez csak a javakra vonatkozik, miért nem sikerül megállapodásra jutni, a DDA miért nem járható út, Nos, időnként a tárgyalási képességekkel van gond a partnereknél, egyes esetekben végletesen átpolitizálják az EPA egyes aspektusait. Az EPA támogatási eszköz a célok megvalósítását kell, hogy előmozítsa. Az EAK például közös piacá válik valószínűleg, és az EPA megállapodás erősíti ezt a folyamatot, de ehhez megállapodásra van szükség az országok között. Őszinte legyek, az EU-n belül sem mindig tudunk megállapodni. Ezek pedig olyan régiók, ahol adott esetben semmilyen erős intézmény nem működik regionális szinten hadd mondjam így, türelmesnek kell lennünk, nincs jobb kifejezés erre. Várjuk meg, hogy kialakuljanak a kapacitásaik, a megfelelő tárgyalási formátumok, ebben elég nagy az előrelépés. Persze még egy végső politikai szándék is kell ahhoz, hogy legalább egy minimalista megállapodás létrejön, aztán egy ambiciózusabb napirend. Köszönöm. Nézzük akkor tovább. A szakbizottságunk hozzászólóit. David Martin lesz a következő, aki az EPÁ-ról jelentéstevőnk is volt már. Köszönöm szépen. Hát egy kicsit össze vagyok zavarodva. Lehet, hogy van itt valami, amit nem tudok, de azt szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy hogyan lehetnek türelmesek az AKC-kkel kapcsolatban, hogy a saját sebességükkel haladjanak az EPA-ban. De ami az AKC parlamenti üléseket illeti, hát itt azért eléggé rossz a helyzet az EPA-val kapcsolatban, és a bizottság pedig egyszerűen nem tud lépést tartani a fejleményekkel. Tehát akkor mi most a jelenlegi helyzet? Az AKC-k, ők maguk is elmondták, hogy milyen szintű regionális integrációt szeretnének megvalósítani, és sokszor azt látjuk az EPÁS fejlesztéssel kapcsolatban, hogy az LDC országok, a legkevésbé fejlett országok egyszerűen elkülönülnek a többi országtól, pedig nekik is nagyon sok veszteni valójuk van, hogyha nem valósul meg egy EPA. Úgyhogy sokszor azt látom, hogy ezek a tárgyalások nem, hogy összefognák a régiókat, hanem egyenesen megosztják őket. A Karifórumos EPA-val kapcsolatban is jelentéstevő voltam, nagyon sok parlamenti képviselővel beszéltem a karibi országoknál, nagyon sok kormánytaggal beszéltem, és eléggé elkeseredettek és csalódottak voltak azzal kapcsolatban, hogy milyen technikai segítség, segítségnyújtást kaphatnak az új rezsimmel kapcsolatban nagyon sok segítségre van szükségük, mondjuk az EU higiéniai szabályainak betartásával kapcsolatban, és hát nagyon csalódottak voltak. A pénz megvan, de a technikai segítségnyújtás az hol van? A projektek úgy tűnik, hogy nem működnek, hiába van meg a pénz. Megvan a a menetrend, de hát nagyon sok exportbevételi kiesésük van, azért, mert nem kapják meg a megfelelő segítséget úgyhogy nagyon sokan azt mondták, hogy esetleg más alternatív bevételi forrás után néznek, és ennek mi nyilván nem fogunk örülni, mert ezek csak ilyen áll fenntartható és hosszú távú megoldások. A valóságban nem fenntarthatóak. Joe Higginsnek adok szót a GUE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! hogyha jól tudom, akkor tíz afrikai országról van szó, aminek van epája az EU-val. A bizottságot kérdezem, hogy miért nem csatlakozik több ország is Afrikából? Miért hezitálnak? Ez amiatt van, mert az Európai Unió nem megfelelően lépett fel mondjuk a szolgáltatások, a beruházások és a közbeszerzések területén hogy nem voltunk elég nyitottak, vagy mi nem vártunk el elég nyitottságot az afrikai országok részéről. Nagyon sok esetben ezek az országok egyszerűen nem nyitottak arra, hogy epát kössenek velünk. Pedig ahhoz, hogy szimmetrikus legyen a viszony az óriási európai vállalatok között, illetve a kisafrikai termelők között szükség lenne ezekre a megállapodásokra. Kérdezem a bizottságot, hogy valamilyen valós hatástanulmányt elkészítettek-e ezekről a megállapodásokról, és arról, hogy ez mivel jár Afrikában, mondjuk az elmúlt 20-30 évben. Hogyha megnézem azt a briefing notot, amit a bizottság adott ki Szenegállal kapcsolatban, itt azt látjuk, hogy a tarifacsökkentések Szenegálban munkahelyek elvesztéséhez vezettek. Kodiváron az autó, a textil és egyéb ágazatokban is nagyon sok munkahely elveszett, többek között a vegyiparban is. Tehát ezek mindenképpen negatív fejlemények. Végezetül pedig elnök úr, szeretném megköszönni, vagy megkérdezni, hogy már 30 éve vannak ezek a politikák, és uh, akkor miért nem változik a szegénységi helyzet? Fekete-Afrikában miért nem lett jobb a helyzet? Ugyanannyian élnek szegénységben, mint azelőtt. Hát akkor mit tettünk, mit segítettünk, mit csináltunk? és mindez még a gazdasági válság előtti adat, és tudjuk, hogy a gazdasági válság nyilván az élelmezési helyzetet is tragikusan érintette. Úgyhogy itt konkrét adatokat kérnék, hogy miért nem javul a helyzet, miért van egyre több munkanélküli. Azt szoktuk mondani, hogy ezek a megállapodások rendkívül jók áldásként érkeznek Afrikára nézve, de úgy tűnik, hogy mégsem. Köszönöm, hogy az elnök a kiegészítő kérdésekre a bizottság most válaszolhat. Köszönöm szépen nem szeretném, hogyha Joao-nak túlzottan sokat kellene várakoznia, úgyhogy megpróbálok gyorsan válaszolni. Az utolsó kérdés, hát ezt én is feltettem magamnak, vagyis miért van az, hogy bizonyos receptek egyszerűen nem működnek, de én azért egy kicsit óvatosabban fogalmaznék ön az imént azt mondta, hogy 30 éves ez a politika, de hát azért az EPA-nak nincsenek meg azok a gyökerei, amik az IMF-es politikában megvannak 30 éve. Jelenleg, hogyha beruházásokról beszélünk ezekben a problematikus kérdésekben, hát én is elismerem, hogy vannak problémák. Itt a rendezvú klauzulákra, záradékokra utalnék, ezekkel szeretnénk megoldani ezeket a problémákat az érintett országok esetében. Hát elnézést kérek, nem tudok nagyon belemenni a részletekbe, pedig úgy gondolom, hogy nagyon érdekes kérdésekről van szó. Azok a bírálatok, amelyeket ki bogoztam a kérdésekből, részletes választ igényelnének, de erre nincs lehetőség. Felmerült Szenegál, Szenegált én Mauriciusszal együtt tudnám említeni, ugyanis ezek azok az országok, amelyek ugyan onnan indultak el. A korrupciós szint viszont különböző, és azt javasolnám, hogy mondjuk a mauriciusi üzletemberek, akik Szenegálba szeretnének menni, itt van ez az egész pamut biznisz, ami nagyon érdekes a számukra. Tehát, hogy ezekről az esetekről, vagy ezekről a kérdésekről egy kicsit részletesebben kellene beszélnünk, mert a szegénység okai is összetettek. De hogyha mindenképpen azt szeretnénk megfogalmazni, hogy mit szeretnénk megtenni, akkor el tudom mondani, hogy vannak fenntarthatóságra vonatkozó hatástanulmányaink, megnéztük az általános egyensúlyi modelleket és az időközi megállapodásokat is. Tehát mi tényleg megpróbáljuk a hatásokat megvizsgálni, és nem szeretnénk azokat a recepteket alkalmazni, amik végül munkahelyveszteséghez vezetnek. Nyilván szeretnénk ezeket mi is elkerülni. Nagyjából ennyit mondanék el, de úgy gondolom, hogy erről a kérdésről többet kellene vitázni, sokkal részletesebb válaszra lenne szükség. És most nézzük az első hozzászólást. Az igazság valahol a kettő megállapítás között van. Rám is gyakorolnak azért nyomást a tagállamok, mert mindig azt kérdezik, hogy már évek óta tárgyalunk, és na hát miért nem történik már semmi. Hát el kell, hogy jöjjön az igazság pillanata, akarjuk ezeket a megegyezéseket, vagy sem. Függetlenül ettől a megegyezések lezárása felé tartunk, mert meg vagyunk győződve arról, hogy ezek profittal járnak majd. Különösen fontos ez azon országok szempontjából, amelyek ki fejtették, hogy rendkívül érdeklődnek a megállapodások iránt, és szeretnék ezeket minél hamarabb végrehajtani. A Kariforum megállapodásnál megpróbáltunk egy nagyon egyszerű rendszert kidolgozni, legyen egy papír, amit aláírunk, és kész. Úgyhogy az igazság valahol e kettő között van. Én egy kicsit kevésbé vagyok meggyőződve az MDC divíziójával kapcsolatban. Tudjuk, hogy az LDC-k a legkevésbé fejlett országok már most is jelen, már most is rendelkeznek piaci hozzáféréssel, de az EPA azért ennél tovább megy. Egy olyan állam, egy olyan ország, ami fejlődő ország, és nagyon sok ilyet el tudunk képzelni Afrikában, nyilván érdeklődik az EPA iránt, nyilván érdekelt az EPA-ban, mert úgy gondolja, hogy minden egyes nehéz kérdés megoldása és minden kereskedelmi facilitáció ezekből az epákból fog kiindulni. Tehát ahhoz, hogy hozzáférjen Európához és az európai piachoz, ahhoz EPA kell. De nem biztos, hogy ez a célkitűzésünk. Lehet, hogy inkább az SPS-re szeretnénk koncentrálni, vagy a normák betartására. Tehát azt hiszem, hogy az LDC-knél nem elég a mindent, csak fegyvert, nem everything but arms. Ennél sokkal tovább kell mennünk a legkevésbé fejlett országok, országokkal való kapcsolattartásban. Ami a bevételeket illeti, illetve a karifórumot ért bírálatokat illeti, Kérem, hogy fejezze be, mondja az elnök. Már is befejezem, mondja a bizottság képviselő, az utolsó megjegyzésemnél tartok. A bírálatok szerintem egyáltalán nem jogosak, ugyanis a tarifa csökkentések még nem jelentek meg, ezek csak a jövőre vonatkoznak, úgyhogy bevételkiesés nem keletkezhetett. Sajnos a kérdés mikrofonon kívül hangzik el, de a válasz a következő elkészült az úti terv, és megvannak a megfelelő eszközök is, és intézkedések is, amiket elgondoltunk. Hát elnézést kérek, de itt most kapacitási problémáról van szó. Megpróbáljuk elérni azt, hogy Európa ugye beteszi a pénzt, de akkor a partnerországoknak ezt megfelelőképpen kell felhasználni. Nem akarok túlzottan negatívan nyilatkozni, de hát az érintett országoknak is bele kell tenni valamit ebbe a projektbe, ezekbe a projektekbe, hogy ezek megvalósulhassanak. Ez volt a Kari Fórum problémája, és sajnos ez a probléma fenn is maradt. Köszönöm szépen, mert be is fejeztem. Köszönöm, mondja az elnök, a folyamat tehát halad tovább. Elnök úr, ügyrendi ponton volna. Szerintem ez egy nagyon fontos pont, itt van a bizottság képviselője, és legalább ötször azt mondta, hogy nem tud részletes választ adni. Hát szerintem elég hosszan beszélt, és kollégám Joe Higgins pedig nagyon fontos bírálatot fogalmazott meg. Arról van szó, hogy nem működik, ami 30 éven működik. És azt hiszem, hogy Higgins úrnak igenis joga van ahhoz, hogy választ kapjon. Hogyha itt megszámolom, 1, 2, 3, 4, 5 arc ül bizottsági tábla mögött. Hát e közül a hat ember közül senki se képes valamilyen részletes választ adni Higgins úr remekül megfogalmazott koncepcióval rendelkező kérdésére. Hát ez óriási meglepetés számomra. Köszönöm, mondja az elnök, elmondta a véleményét, és én majd elmondom, hogy mi történik. Azt hiszem, hogy nem tőlem függ, hogy a bizottság mire tud válaszolni, vagy sem, és mire nem. Nem ez az utolsó alkalom, hogy erről a témáról beszélünk, mondja az elnök, úgyhogy Dartmouth úr önnek lesz még lehetősége a bizottsággal értekezni. Akkor most a nyilvános része lezárult a mai vitának. Kérném azokat, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, hogy hagyják el a termet a lehető leggyorsabban, mert azonnal szeretnénk folytatni az ülést, méghozzá zárt ajtók mögött. Uh, um, allow me to make a correction to something szeretnék valamit kiavítani, ugyanis valamit elmondtam délután, ami nem volt helyén való. A banán meghallgatásról van szó, ezt javasoltuk, de még nem született meg a döntés.